Yes. Państwa, zlecimy później. Hölgyeim és uraim, enyhe késéssel kezdünk. Vártunk az összes résztvevőre, és nagy örömömre szolgál, hogy délutáni idős ülésünkön az Európai Tanács soros elnökét üdvözölhetem, Jánis Duklavszot, lett mezőgazdasági minisztert. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk. Üdvözöljük! Üdvözöljük itt a szakbizottságunkban, és sok sikert kívánunk a lett elnökség számára. Most a szakbizottságban szeretnénk egy kicsit többet megtudni a soros elnökség szándékairól a mezőgazdasági kérdések területén, főleg olyan témákat, amelyek a parlament, a tanács és a bizottság munkájával fonódnak össze. Itt számos fontos dolog van. Tehát említhetnénk a titipet, az állatok, növények, esetéről szóló tárgyalásokat, kérdéseket fogunk feltenni. Az első körben a frakciók felszólalai tesznek fel kérdéseket, megjegyzéseket, és utána pedig folytatjuk, ahogy megszoktuk. Üdvözlök 20 francia egyetemistát is, Andriő úr, az első alelnökünk hívta meg ide őket a szakbizottságba. Örülünk, hogy itt vannak a szakbizottságba. Nagy megtiszteltetés számomra, főleg az én számomra, hiszen én is tanítok egy agráregyetemen. Tehát akkor mindenkit üdvözlök még egyszer. Most pedig szeretném átadni a miniszter úrnak a szót. Parancsoljon! Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Brüsszelben, az Európai Parlamentben, hogy bemutassam önöknek a lett elnökség prioritásait, ami a mezőgazdaságot illeti. Ez az első alkalom, hogy Lettország soros elnök, és megpróbálunk nagyon felelősen élni ezzel a pozícióval. Úgy gondoljuk, hogy a sikeres elnökség kulcsa a jó együttműködésben rejlik, és pedig az Európai Parlamenttel való jó együttműködésben. Éppen ezért szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy nagyon pozitív, konstruktív együttműködésre készülünk az Európai Parlamenttel. A lett elnöksége szeretné előmozdítani a stabil gazdasági növekedést, hangsúlyozza a polgárok Európai Unióba vetett biz bizalmát is. A lett elnökség pragmatikus lesz és konstruktív. Tisztában vagyunk a jelenlegi helyzettel és a legfontosabb témákkal. Készek vagyunk keményen dolgozni, hogy előre haladjunk hogy megoldásokat találjunk. Esetleg hallották, hogy a lett elnökség három prioritása a versenyképes Európa, a digitális Európa és a felelősségteljes Európa. Szeretnénk előmozdítani Európa versenyképességét, szeretnénk digitalizálni Európát, és Európát sokkal inkább szeretnénk bevonni a nemzetközi életbe. Ma a versenyképességről szólnék, és pedig a mezőgazdaságon belül. Hiszünk abban, hogy szükséges az európai mezőgazdasági termelés versenyképességét növelni. Éppen ezért a lett elnökség támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek eh, előmozdítják a mezőgazdaságon és az élelmiszer termelésen, a halászaton, az erdőgazdálkodáson belül a munkahelyek teremtését, a fenntarthatóságot és a stabilitást. Tisztelt parlamenti képviselők! Jelenleg az Európai Unió mezőgazdasága számos kihívás alá szemben. Legutóbb a megreformált közös agrárpolitika lépett hatályba. Ez pedig eh, a tanács és a parlament között eh, fokozottabb együttműködést igényel. Az intézményközi együttműködés létfontosságú, főleg a KAP reformjának végrehajtása érdekében. Az Európai Unió ambiciózus növekedést szeretne elérni a klímaváltozásban, ennek pedig eh, mezőgazdasági vonzata is van. Figyelembe vesszük a mezőgazdaság eh, ennek a szektornak a különleges ismérveit. Az Európai Unió az Egyesült Államokkal kereskedelmi tárgyalásokat folytat, nekünk pedig garantálnunk kell, hogy az Európai Unió mezőgazdasági érdekeit megvédjük ebben a folyamatban az Európai Uniónak olyan veszélyes állatbetegségekkel kell felvenni a harcot, amelyek nem voltak eddig jelen Európában. Tehát például az afrikai sertésláz. A termelők egész Európában szenvednek az orosz embargó következményeitől. Számos ágazatban nagyon komoly a helyzet. Éppen ezért arra kell koncentrálnunk, hogy az Európai Unió mezőgazdaságát jobb pozícióba juttassuk a globális piacon. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az európai termékek azért híresek, mert jó minőségűek, a világ legjobb minőségűek. És ez maradjon is így. Tisztelt parlamenti képviselők! Most szeretnék néhány konkrétabb témát vázolni alapprioritása lett elnökség számára a mezőgazdaság területén a biotermelés termelés szabályzása. Amióta a bizottság benyújtott egy idevágó javaslatot, a tanács nagyon élénk vitát folytat. Az olasz elnökség jelentősen hozzájárult a tanácsra folytatott viták sikeréhez, és számos érzékeny témát sikerült megoldanunk decemberben a tanács a további munka érdekében iránymutatókat fogadott el. Kulcsfontosságú számunkra, a letelnökség számára, hogy elérjük a megalapodást a tanácsal, hogy tárgyaljon a parlamenttel. És ennek érdekében a parlamentnek jelentést kell elfogadnia, remélhetőleg még a letelnökség alatt. Emlékeztetnék arra is, hogy a 2015-ös programban hallottuk, hogy amennyiben nincs előre haladás, akkor a tanács visszavonja ezt. Éppen ezért nagyon keményen fogunk dolgozni, hogy ez ne történjen meg. A kap egyszerűsítése egy másik nagyon lényeges prioritása lett elnökség számára a mezőgazdasági ágazatban. A tanács úgy gondolja, hogy a kap reformjában elérendő eredmény a legfontosabb siker. Azonban a tanács időközben úgy is gondolja, hogy az administratív terheket jelentősen csökkenteni kell. Az Európai Parlamenthez hasonlóan a tanács rendszeresen bátorítja a bizottságot, hogy egyszerűsítsen a gyakorlatán. Éppen ezért a tanács nagyra tartja azt a tényt, hogy Hogan biztos egyszerűsítéseket is bevett a 2015-ös agendájába. Az elnökségünk alatt szeretnénk a bizottság felé világos üzenetet megfogalmazni az új reformok területéről. És az egyes és kettes kap pilléren belül az egyszerűsítésre, az egyszerűsítési folyamatra szeretnénk összpontosítani. Természetesen minnyáján aggódunk az orosz embargó miatt, ami a mezőgazdasági termelésre vonatkozik. Hiszen most már öt hónapja hatályban van ez az embargó, és sajnos nem tudunk mit előrejelezni. Hogy fennmarad-e, meddig marad, egy évig, vagy pedig megszüntetik, vagy kiterjesztik ennek az embargónak nagyon komoly kihatása volt az Európai Unió mezőgazdaságára és gazdaságára is. A gazdaságot általában negatívan érintette. Az Európai Unió azonnal reagált, de nem pánikolt. A bizottság nemrég megerősítette abbeli szándékát, hogy különféle kap támogatási intézkedéseket foganatosít, amelyeket az embargó elhatározása után vettek tervezésbe. Természetesen kompenzatórikus intézményeken is gondolkodnak azok számára, akik a legtöbbet szenvedtek, például a tejipar, a gyümölcs és a zöldségágazat. Szorosan figyelemmel kísérjük az eseményeket, főleg a piaci fejlődési trendeket. És eh, nem sokára eszmecserét kezdeményezünk a tanácssal, amennyire ez szükséges. Nagyon előrejelezhetetlen a helyzet. Éppen ezért létfontosságú, hogy a tagállamok és a bizottság új piacokat keres az európai termelők számára. Az Európai Uniós termékek versenyképességét éppen ezért növelni kell. Április 1-ig aggasztónak tartjuk a teipart. Ennek érdekében széles eszmeserét folytattunk, hogy megvédjük az ágazatot, és megvédjük a termelőket azután, hogy megszűnik a tejkvóta. Lettország és az elnökség nagyon jól érti, hogy mit jelent ez. Szorosan figyelemmel kísérjük a tejpiac fejlődését. És természetesen ide tartozik az orosz embargó is. Így képes leszünk megfelelő időben elhatározni, hogy további politikai döntésekre is szükség van-e, hogy a jelenlegi támogatási intézkedéseket kiegészítsük. Tisztában vagyunk azzal is, hogy az Európai Parlament egy saját kezdeményezésű jelentést készít a tejipar kilátásairól. Mi is nagyon várjuk már, hogy publikálják ezt. Az erdészetről, az erdőgazdálkodásról is beszélünk, hiszen az erdőgazdálkodás alapfontosságú a fenntartató fejlődés számára. A lett elnökség reméli, hogy az Európai Unió és tagállamai az ENSZ erdőügyi fórumának 11 fordulójában is részt vesznek. Hiszen ennek az eredménye az, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy megfelelő döntés szülessen az erdőgazdálkodás nemzetközi területén. Az állategészségügyi rendeletben is sikerült előmozdulni, ez egy másik prioritása lett elnökség alatt, hiszen az állat egészséggel foglalkozó rendelet jogi keretet biztosít az állatbetegségek megelőzése, gyógyítása és ellenőrzése tekintetében. Más célkitűzésekkel egyetemben szeretnénk a jelenlegi jogalkotási alapot egyszerűsíteni. És szeretnénk az üzleti életre nehezedő terheket csökkenteni. Ez minnyájunk érdeke. Örülök, hogy elmondhatom önöknek, hogy az olasz elnökség alatt a decemberi koreper jóvá hagyta a tanács tárgyalási mandátumát ezen a téren. Így trilógust kezdhetünk majd az Európai Parlamenttel. Nagyon termelékeny és jó vitákra várunk majd az Európai Parlamentben úgy gondoljuk, hogy sikerül elérnünk egy korai második olvasat utáni megalapodást. Mindenképpen ezért fáradozunk majd. Szeretnék még néhány jogalkotási javaslatot is megemlíteni, amelyek pillanatnyilag folyamatban vannak. A tanács a lett elnökség vezetése alatt pillanatnyilag egy jogalkotás tervezeten növényegészség növényegészségügyi tekintetben, és a tanács mandátumával elkezdi majd a növényegészségügyi tárgyalásokat is a parlamenttel. Reméljük, hogy nagyon konstruktív vitákat folytathatunk majd erről a javaslatról. És ahogy a tanács álláspontját sikerül kialakítani, elkezdjük a parlamenttel való tárgyalásokat. Említeni szeretném a bizottság javaslatát az iskolai gyümölcs és tejprogramról. A 2015-ös munkaprogramjában a bizottság világos üzenetet küldött a tanács és a parlament irányába is. Fel kell függeszteni a munkát ezen a területen addig, amíg sikerül kiértékelni a bizottság részéről a jelenlegi helyzetet, amely a programra vonatkozik. Tehát most a bizottságnál van a labda. Mi pedig várjuk a kiértékelés eredményét. A görög és olasz elnökség alatt a tanács megvizsgálta az iskolai programot, anélkül, hogy meg tudta volna oldani az összes lényeges kérdést. Ahogy tudják, a tanács a bizottság által választott jogalap miatt aggódik, éppen ezért függesztették fel ezt a programot 2014-ben. Pillanatnyilag erről a témáról nem folyik intenzív vita a lett elnökség alatt. Két egyéb jogalkotási javaslatról szólnék még, amelyet a tanács pillanatnyilag tárgyal. Ami az ott technikai rendeletre vonatkozik, folytatjuk a munkát, javaslatokat készítünk elő a technikai szempontokról. Azt tervezzük, hogy elnökségünk alatt sikerül a tanácsban lezárni a vitát egy kompromisszumos szövegről, ezután pedig elkezdjük a vitát az Európai Parlament módosítóiról. Figyelemmel kísérjük az Európai parlament szakbizottságában folyó munkát, és reméljük, hogy sikerül egy első olvasat utáni megállapodást elérni. Nemrég kezdtük el a gyógyszerezett takarmányok kérdésének megtárgyalását. A lett elnökség szeretné folytatni ezt a munkát, célunk az, hogy haladást érjünk el. Ezen anyag technikai aspektusaival. Most pedig a következővel zárnám szavaimat. Minnyájan nagy kihívások előtt, komoly munka előtt állunk a következő hónapokban. Remélem, hogy az önökkel történő együttműködésben sikerül számos tekintetben megoldást elérni, és remélem, hogy számos kihívásra is választ találunk. Bárhogy is legyen, a mi oldalunkról megígérhetem, hogy minden fajta együttműködésre készek vagyunk. Minnyájunknak egy nagyon produktív, aktív és sikeres letelnökséget kívánok. Várom a konstruktív vitákat a tanács és a parlament között. Az összes olyan témában, amelyet éppen említettem. Szeretnénk egy nagyon jó légkörben zajló vitát a tanács, a parlament és a, tanács, és a bizottság között. És biztos vagyok benne, hogy ez a fajta együttműködés sikeres lesz. Most pedig kíváncsi vagyok az önök véleményére, hogyan látják az együttműködést az elkövetkezendő fél évben. Érdekelne véleményük az általam említett témakörökben is. Természetesen várom kérdéseiket is. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Nos, az a szokás, hogy most áttérünk a vitára. A frakciók képviselői kapnak szót, Desz úr elsőként két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Duklevs miniszter úr, hogy ma ellátogatott ide hozzánk az Agrárbizottságba. Lettország jelenleg az EU középpontja a nagy fogyasztói vásáron Berlinben megtapasztalhattuk, hogy megnyitották az állam és kormányfők a zöld hetet, és most Lettország tölti be az Európai Tanács elnökségének tisztét. Nagyon örülök ennek. Bizonyos vagyok abban, miniszter úr, hogy ön és kollégái és valamennyi felelős személy ezen tanács elnökség ideje alatt nagyon minőségi munkát végez, majd csodálom Lettországot és a balti államot, hogy mi mindent vittek véghez az önállóság elérése után, és Lettország, illetve a balti államok összességében állami költségvetésüket teljesen rendbe hozták, noha a Szovjetunió összeomlása után igencsak kivérzett országokat hagyott maga után ez a forduló. Nos, remélhetőleg a következő időkben nagyon jól együtt tudunk működni, ezt illetően semmilyen aggodalmam nincs. Tudom, hogy Oroszország bolykotja a balti államokat és Finnországot nagyon erőteljesen érintik, és értetlen vagyok némileg, amikor Brüsszelben a bizottság nagyon hosszú ideig késlekedik, amíg a tejtermelő gazdákat megfelelő segítséghez juttatja. Nos, nagyon gyorsan kellene segíteni az orosz helyzet kapcsán az érintett személyeknek szerintem. Az ön által felvetett témákat illetően, például a vetőmag rendeletet illetően, vitázhatunk ezekről a dossziékról, hogy ezeket módosítani kell-e, vagy visszavonni akár. A parlament, vagy legalábbis a frakcióm nevében azt mondhatom, hogy konstruktívan együtt fogunk önökkel működni. Dubklavs miniszter úrnak és Lettországnak összességében nagyon sok sikert kívánok frakcióm nevében az ezen fél év alatt betöltendő tanács elnöki feladatukhoz. Köszönöm, mondja az elnök. De Castro úr következik. Elnök úr, mindenek előtt üdvözlöm Önt, és köszönöm a beszámolóját. Nagy öröm számomra a lett agrárminiszter beszámolójának meghallgatása, hiszen eh, a miniszterelnökük egykori agrárminiszter is egyben, és nagyon intenzív időket várunk az agrártémákat, illetően két dologra szeretnék kitérni. Az egyiket ön is említette, a tej problémája, Egyre súlyosabb válságba kerülünk ezt illetően, és nem látunk kedvező elemeket feltűnni a horizonton. Az orosz embargót követően, amelyet ön is említett, az európai termelés jelentősen növekedett a tejágazatban. Az elmúlt idők adatai több mint 5%-os növekedést mutatnak, a fogyasztás ugyanakkor viszont csökkent az ártát e csökken, zuhan, és ez térdre kényszerít számos tejtermelőt és tejtermelő vállalkozást Európában. Éppen ezért kezdeményezésekre van szükség a tejágazatban. Sajnos több ízben meghallgathattuk Hogan biztos urat, aki némileg túlzottan optimistának mutatkozott ezt a problémát illetően. Remélhetőleg a lett elnökség segít majd nekünk abban, hogy erőteljesebben hallathassuk a hangunkat ezt a problémát illetően. A második dolog egy fontos jogalkotási javaslat, amin a parlament dolgozik, és amelyen ön, amelyet ön is említett, az iskolai teljes és gyümölcs, illetve zöldségprogram. Jó lenne, hogyha a lett elnökség a tanácsban dolgozni tudna azon, hogy megváltoztassa a tanács ellentétes magatartását a parlament véleményével szemben, mi ugyanis az együtt döntési folyamat keretében kívánunk továbbra is dolgozni ezen a javaslaton, és nem akarjuk, hogy a parlamentet kirekesszék a döntéshozatalból. Remélhetőleg számíthatunk az ön elnökségére, és nem kell egy fontos szereplőről lemondanunk, amelyel a parlament rendelkezik, és amely egyébként a jelentésen dolgozik továbbra is. Még egyszer köszönöm, és minden jót kívánok az elnökség fél évéhez. Elnök, köszönöm. Volcsahovszki úr következik. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Nos, nagy reményeket kapcsolunk a lett elnökséghez, hiszen ez egy súlyos és fontos időpontban kezdődik az európai mezőgazdaság számára, akkor, amikor a közép- és kelet-európai gazdálkodók nehéz időket élnek meg és nagyon jó, hogy most kerül sor a lett elnökségre ebben az időszakban. Lettország az egyike azon országoknak, amelyek a legerősebben megszenvedik az orosz embargót Európa keleti részében. Közvetlen szomszédok Finnország és a balti államok, Lettország, valamint Lengyelország. Ezen országok szenvedik meg a leginkább az embargó hatásait. Örülök annak, hogy az egyik fő probléma egyike ez az orosz embargó, amivel önök foglalkozni kívánnak. Persze új feltételek, új körülmények is felmerülnek, és az Európai Bizottság talán nem megfelelően értelmezte ezeket, tehát a kétoldalú fáradozásokkal próbáltak kikeveredni az embargó által okozott problémákból. Nos, Oroszország esetében sokkal inkább a politikai befolyásolásról van szó, ők ugyanis szét akarják rombolni a szolidaritást Európában. És ennek a helyzetnek a megoldása a nagy feladat elé állítja a lett elnökséget, ugyanis ezt az európai szolidaritást nem szabad hagynunk szétrombolni. Egy európai piacunk van, az Európai Unióban élünk, tehát hogyha szankciók vannak, vagy embargó, akkor valamennyien ö, egységesen kell, hogy fellépjünk. Hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor politikai és gazdasági veszteséget fogunk elkönyvelni, és kudarcot fogunk vallani. Azt hiszem fontos, hogy a mezőgazdasági tanácsban is komolyan kezeljék ezt a problémát. Ez ugyanis nem elfogadható, hogy megengedjük, hogy akármelyik tagállam, akármilyen érdeket is követve úgy járjon el, hogy Oroszországgal kétoldalú megbeszéléseket folytat. Ez nem működik, hiszen ennek következtében az EU veszítene a jelentőségéből. Ez tehát egy alapvető jelentőségi ügy a lett elnökség számára, és ebből a szemszögből fogjuk ezt a problémát kezelni. Köszönöm szépen. for øh, for er- Köszönöm szépen. Köszönöm az előadást. Dán képviselőként külön öröm számomra, hogy a balti államok egyike most az EU soros elnöke, és mindenképpen nagyon sok sikert kívánunk a következő fél évre és a sok feladathoz. Örülök, hogy az egyszerűsítést is említette, hiszen valóban az európai mezőgazdaságban a helyzet olyan, hogy mindenképpen rendkívül komolyan kell ezt vennünk. Ez azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy amikor például a kap reformot hajtjuk végre, nem szabad a mezőgazdaságot bármilyen szempontból károsan érinteni. Ez azt jelenti, hogy rendkívüli módon oda kell figyelni arra, hogy a kap zöld részét mindenképpen végre is hajtsuk. Az elnökséget arra kérném, hogy biztosítsa azt, hogy a tanácsi üléseken valóban le lehessen zárni a kezdeményezéseket. Tehát ami a kapreform zöld kezdeményezéseit illeti, biztosítsák azt, hogy ne legyen ennek versenytorzulás az eredménye, vagy nem megfelelő esélyek kialakítása, akár az EU-n belül, akár általánosabban az európai mezőgazdaság szempontjából, hiszen ez mindenképpen káros lenne. Azt gondolom, hogy az európai miniszterek tanácsának oda kell erre figyelni, és a bizottságnak is, hiszen erre mindenképpen oda kell figyelni a végrehajtása kapcsolatban. És van egy konkrétum, amit ön említette, erre én szeretnék visszatérni. A levegő csomag Rújteva kolléga az előadó ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Én szeretném felhívni a figyelmét arra, hogyha megnézzük, hogy a levegőcsomagot hogyan állították össze, akkor valójában az fog történni ezzel, hogy az EU-n belül a versenyképesség romlani fog a mezőgazdaságon belül, tehát ez kompeti- összehasonlításban Európát hátrányosabb helyzetbe hozná. Köszönöm. Sandra képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, azt szeretném elmondani, hogy ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, amelyről ön is beszélt, és amelyről most a tárgyalások folynak, Pár hónappal ezelőtt itt a szakbizottságunkban bemutattak nekünk egy jelentést, amely azt állította, hogy az európai gazdák vesztesei lennének ezen TTIP tárgyalásoknak. Nos, lenne egy javaslatom ön felé. Azt gondolom, hogy a megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat le kellene állítani, amennyiben az Atlanti-óceán két felén ez hátrányosan éríti a gazdákat. Valóban ön versenyképességről beszélt, de szeretném, hogyha a versenyképességgel kapcsolatban elmondanánk, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni a mezőgazdasági és a tejágazattal kapcsolatos kérdésekkel. Mindenki tudja azt, hogy nagyon komoly válság van a tejágazatban. És ez a válság csak tovább fog romlani tavasszal, amikor a kvótarendszer a végéhez ér. Én azt szeretném, hogyha a tanácsnál megpróbálnának egy eszmecserét indítani, azért, hogy új értékelés készüljön arról, hogy a tejtermelés felügyeletére szükség van-e még, hiszen ez alapvető jelentőségű, hogy a gazdák az EU-n belül maradjanak, és hogy megfelelő szintű legyen a tejára. Elnök, köszönöm. Hauslin kolléga. Már ö, volt alkalmunk arra, hogy ö, a zöldekkel tárgyaljunk, úgyhogy minket természetesen mindenek előtt ö, az öko rendelet érdekel, és a jelenleg beterjesztett javaslat így nem végrehajtható és nagyon nagy módosítást igényel. Nos, erre a bizottság úgy reagál, hogy akkor fél év múlva majd szavazunk. Nos, hát azért az alaposság fontosabb, mint a sebesség, tehát hogyha a bizottság megfelelően készítette volna elő az ügyet, akkor gyorsabban lehetett volna eljárni. De minden esetre, ami a megállapodást illeti, ezzel kapcsolatban mindenképpen jeleznünk kell ezt. Ami a tejkérdését illeti, egyetértek a kollégával, ami az érveket illeti, ebből nincsen elég. Válság van, és nem lehet azt mondani, hogy nincsen válaszunk, és ezért új piacokat kell találnunk. Más, talán egyelőre nem annyira népszerű tárgyalásokat is végig kell vinnünk, és hogyha a tej ára nem megfelelő, és 22 cent összesen egy liter tej ára, ez nem megfelelő megoldás. Beszéltünk más témákról is, például a Juncker beruházási tervről. Úgy gondolom, hogy oda kell figyelnünk ezzel kapcsolatban arra, hogy hogy a vidék ne kerüljön ki a figyelmünk köréből. Mindenképpen a vidékre is oda kell figyelni, és hangsúlyosan kell válaszokat keresni a vidék problémáira, hiszen természetesen egyetemen látjuk, hogy a vidékből elmenekülnek, vidékről elmenekülnek, és mindenképpen a vidék fejlesztését is a Juncker programba be kell vonni. Végül pedig remélem, hogy egyetértenek azokkal, akik bírálják, nem szabad eufóriá, eufórikusan reagálni arra, hogy éppen a kisebb gazdaságok Európában a TTIP-nek nem lehetnek nyertesei, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen kritikusan kell vizsgálnunk a tárgyalások során. Nem szabad, hogy mindenki újjongjon a TTIP-pel kapcsolatban, és utána azt lássuk a végén, hogy vesztesei vannak, vagyunk ennek a megállapodásnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Egnő képviselő. Köszönöm, elnök úr amikor egy kisebb országból a mezőgazdasági miniszter veszi át az elnökséget, mindig szeretem kijelölni azt, hogy bizonyos országok és az Egyesült Királyság is, um, ahol az ipar nagyon intenzív és a foglalkoztatás uh, szintje ismeretes. Például ezzel kapcsolatban a biogazdálkodás Na, ki kell mondanunk, hogy egy gazdaság vagy bio, vagy nem bio. Vannak olyan biogazdaságok, amelyek 400 hektáron működnek, és a biogazdálkodás 400 hektárjából egy részét vissza kellett állítani a hagyományos gazdálkodásra, mert nem volt megfelelő piac. Tehát akkor a mostani ö, szabályozással ö, vagy az egyik, vagy a másik lehetne csak egy gazdálkodás, és azt gondolom, hogy ez nem megoldás. Ami azt a javaslatot illeti, hogy a biogazdálkodók csak biovetőmagot használhassanak, ez azt gondolom, hogy eléggé gyakorlati megoldás. A biogazdálkodás arról szól, hogy magával, a terménnyel mit teszünk. Nos, azt gondolom, hogyha valaki vetőmagat használ, de utána nem fog műtrágyát alkalmazni, ez már megfelelő előírás. Egy további kérdés az az, hogy a jövőben hogyan lehetne a gabonák kereskedelmét megoldani. Vannak, akik azt mondják, hogy a futures kereskedelem az egy gonosz dolog, nem, valójában nem erről van szó. Ez segítség lehet és pozitívum lehet. Én azt kérem, hogy ezt a ködösítést ezzel kapcsolatban most már állítsák le emlékeztetnem kell arra, hogy az EU-nak nincsen az erdészettel kapcsolatban hatásköre, ennek ellenére az EU egyre inkább ellenőrzése alá veszi például a brit erdőket, én ezzel nem értek egyet. Nagyon jó a mi általunk kialakított brit rendszer, és nem szeretném, hogy az EU ebbe beleszólna. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kanyéte képviselő egy percben. Miniszter Kongs. Miniszter úr, Örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem itt a mezőgazdasági bizottságban. Én most a tejipar helyzetére kérdeznék rá. Az Európai Bizottság korábban segített Finnországnak és a balti országoknak is részben pedig kompenzálta azokat a veszteségeket, amelyek az orosz embargó következményeképpen léptek föl. Szeretném megkérdezni, hogy európai szinten milyen megoldásokat lát a tejszektor érdekében a termelőknek, amikor zárt az orosz piac. És április 1-én pedig a tejkvóták megszűnnek, közeledik ez az időpont. Tehát hogyan változik majd az árdinamika a tejpiacon? Köszönöm. Köszönöm. Kuzsmiuk képviselő. Köszönöm szépen. Miniszter úr. Szeretnék önnek feltenni egy kérdést a tejpiaci nehéz helyzet miatt. Tudjuk, hogy március 31-én véget ér a tejkvóta rendszer. Egyidejileg pedig az a helyzet, hogy a tagállamok pedig komoly büntetést kaphatnak. Mit tesz majd? Főleg, hogyha belegondolunk abba, hogy az orosz embargónak milyen kihatásai vannak, nagyon alacsonyak az árak a tejágazatban, és főleg az Oroszország közelében élő tejtermelők nagyon sokat veszítenek. És valószínűleg nagyon magas büntetéseket kell majd fizetniük. 2014 2015-ben. Mit tehet a lett elnökség, főleg a lengyel tejtermelőknek tenni? Köszönöm. Hajtma képviselő. Köszönöm. Ugyanazok az aggájaim vannak, mint Egnyú kollégámnak a biogazdálkodásról. A bizottság azt írja, hogyha nincsen megállapodás az elkövetkezendő hat hónap során, akkor a javaslatukat visszavonják, és új javaslatra kerül sor. Említette, hogy a tanácsban március 16-án és május 11-én tárgyalták meg ezt a dolgot. Gondolja, hogy ez a két tárgyalás elég egy ilyen érzékeny téma számára? Tehát itt igazából a nem bio növények, a nem bio vetőmagokra is vonatkozik, és hogyan látja a tagállamok rugalmasságát, főleg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tükrében. Tehát gondolja, hogy elég időt szántak ezekre a témákra? Köszönöm szépen. Roppe képviselő. Köszönöm. Elnök úr, miniszter úr. A legszívélyesebb gratulációim, és üdvözlöm itt a mezőgazdasági szakbizottságban. Remélem, hogy eléri azokat a célokat, amelyeket kitűzött az elnökség. A következő kérdést tenném fel. Említett néhány prioritást, hogy a versenyképesség nagyon fontos ma. A versenyképesség garantálja azt, hogy a mezőgazdaság életképes legyen attól függetlenül, hogy mennyit keresnek a gazdaságok. A termelőinknek nyújtott támogatás nem elég, és nem versenyképes. A termelői szervezetek nem eléggé fejlettek nálunk, és az egész lánc nehézkedsen működik. Tehát mit tervez ebben a tekintetben? Müller képviselő? Tisztelt miniszter úr, ön erdész végzettséggel rendelkezik, és ma délelőtt pedig az Európai Unió erdészeti erdőgazdálkodási stratégiájáról vitáztunk. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság ezen dokumentumához hogyan viszonyul. Hiszen tudja, hogy az európai erdőgazdálkodásban 3,5 millió munkahely van. Összességében 16 millió magánerdő tulajdonos van Európában, őket meg kell védeni. És szeretném a figyelmét arra a tényre is ráirányítani, hogy itt nem konkrét erdőgazdálkodási terveket szeretnénk bemutatni. Érdekelne az ön álláspontja az Európai Parlament pozíciójához, amelyet itt megszavazunk, tehát megkérjük, hogy támogasson minket, és megkérjük, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a bizottsági dokumentum. Köszönöm, Kajnovszki képviselő. Köszönöm szépen. Önök úr, miniszter úr, nekem is van egy kérdésem, és pedig a következő. Hogyan látja az európai szolidaritást az orosz embargó tekintetében? Az Európai Bizottság megragadta ezt a lehetőséget, és lehetővé tette azt, hogy bilaterális megállapodások. Azonban még nem is olyan régen volt az, hogy az Európai Bizottság világossá tette, hogy a bilaterális megállapodások nem zavarnák a bizottsággal folytatott tárgyalásokat. Azonban a bilaterális megbeszélések esetében valószínűleg az van, hogy az orosz álláspont fog uralkodni. Ugyanaz, mint az afrikai disznóláznál. Tehát válaszoljon, hogy hogyan látja a helyzetet. Köszönöm, Cartier képviselő. Üdvözlöm, miniszter úr. Én is a tejszektorra kérdeznék rá, a kvóták utáni rendszere néhány kérdésem van, van egy általános kérdésem a általános megjegyzéseihez. Azt mondta, hogy nagyon fontos a versenyképesség növelése a mezőgazdasági ágazaton belül. Én ezt állandóan hallom, és teljes mértékben egyetértünk ezzel, de hogyan látja a tanács szerepét az egyensúly létrehozásában, hiszen számos tagállamban családi gazdaságok vannak hiszen a versenyképesség eh, néha azt jelenti, hogy olyan olcsón kell termelni, ahogy csak lehet. És eh, természetesen mi vidékfejlesztési szakbizottság is vagyunk, és eh, én ellentmondást látok a családi gazdaságok és a vidékfejlesztés versenyképes formája között. Tehát támogatnák a családi gazdálkodásokat? Köszönöm, Zuló képviselő. Üdvözlöm, miniszter úr! Jó magam, csatlakoznék kollégáim aggodalmaihoz, ami a biorendeletet illeti, és remélem, hogy az a figyelem vagy hangsúly, amit ön bemutatott, az valóban hatékony lesz. Az iskola gyümölcs zöldségtej program, amely a fiatalok felé fordul, egy oktatási program is egyben, és meghatározza majd, hogy milyen látásmóddal rendelkeznek majd a fiatalok az európai mezőgazdaságról. Két kérdésem lenne az egyik, az állategészség kapcsolatos rendelet, amelyről ön is említést tett. Ez a rendelet utal az állat jólét szempontjára, ez egy fontos álláspont itt a parlamentben, és kérem, hogy tartsák tiszteletben ezt az álláspontot, tehát vegyék figyelembe az állatok jólétét, amely az egészségükhöz kapcsolódik. Mi az önök véleménye ezzel kapcsolatosan a tanácsként? Ami pedig az orosz embargót illeti, ön beszélt támogatási intézkedésekről és új piacok megnyitásáról, illetve ezek felkutatásáról. Az orosz embargó újabban is megmutatta azt a tényt, hogy van egy tisztességtelen verseny az európai tagállamok között. Tehát ahelyett, hogy Európán kívül keresünk, miért nem figyelünk inkább a belső tervezés, az Európán belüli tervezésre? Elnök, köszönöm. Dotz asszony következik. Thank you, uh, Mr. President. Uh, Minister... Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. Közben, ami az ön előadását illeti, azt gondolom, hogy a tejgazdák Észak-Írországban, az én választókörzetemben és egész Európában csalódottak lesznek a kiváró stratégiájuk miatt, látván azt, hogy ma mi történik az ágazatban. Decemberben Észak-Írországban a gazdák 20 penit kaptak egy liter tejért, ez lényegesen alatta van az előállítási költségeknek Észak-Írországban és az EU átlagnak is, az EU átlagnál is alacsonyabb. Elfogadhatatlan szintet érnek el az árak, és eleve nagyon alacsonyról indultunk. Éppen ezért csalódottak vagyunk a kiváró taktikáv miatt, és hogyha az Európai Unió mezőgazdaságának a versenyképességére gondolunk, akkor közben a fenntarthatóság és a termelékenység is fontos célok. A jelenlegi helyzet az, hogy az Európai Unió tejgazdasága veszíteni fog a világpiaci részesedéséből azért, mert a bizottság és a tanács nem eléggé ambiciózus. Köszönöm. Köszönöm szépen. Andrew alelnök úr következik. Köszönöm, elnök úr, ha beszámolóját minden előtt egy aggodalomra térnék ki a teljelgazatot érő válság kapcsán. Nagyon figyelmesen követtük a piacon lejátszódott eseményeket. A kollégámhoz hasonlóan kiemelném, hogy mennyire fontos, hogy mennyire sűrűs az a válság, amely itt kialakult. Nagyon sűrűs lesz ez, és a tejen túl a húsra, a húságazatra, és au-delà de la suivre, la précéder avec... Más ágazatokra is kihathat, épp ezért azt hiszem, hogy a válság még csak mélyülni fog a jövőben. Ami a tejágazat válságát illeti, a bizottság álláspontja milyen azon jogalkotási munkát illetően, amely az iskolai zöldség, gyümölcs és tejprogramra vonatkozik, valamint a biotermékekre vonatkozó jogszabályra milyen kötelezettségvárásokat fognak fogalmatosítani a jövőben. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok kollégámhoz hasonlóan a tej témáját vetném fel jelenleg egy nagyon súlyos válságot élünk meg, a tejkvóták kifotása egy strukturális válságot is eredményez majd sok területen. A bizottság saját vizsgálatai szerint is megállapítható, hogy a hátrányos területek, hegyvidéki területek és peremterületek az EU-ban a kvóták kifutása után súlyosan érintettek lesznek mindettől. Nos, tulajdonképpen nincs válasz ezekre a megállapításokra, jelenleg megtörténik majd a kvóták kifuttatása, és utána meglátjuk, hogy mi történik. De a gazdálkodók számára valószínűleg ez egy nagyon rossz dolog. Az önök elnöksége alatt lesznek-e kezdeményezések ebben az irányban a hátrányos területeken, és összességében a piacot illetően Ennyú kolléga is említette, hogy talán új dolgokat is ki kellene találnunk, hiszen nagyon volatilisek az agrár árak, a tej ár is rendkívüli nagymértékben változik. Talán a future a pénzpiacokon segítségünkre lehetnének e tekintetben. Talán ez meggondolásra érdemes dolog. Köszönöm. Köszönöm, mondja Agueli Rasszony. A lett agrárminisztert üdvözlöm, és sok sikert kívánok a következő hónapokban az önök elnökségéhez. Néhány pontra térnék ki. Világosá tette ön, hogy a lett tanács elnökség megkívánja erősíteni a mezőgazdaság versenyképességét. Jó lenne, hogyha a bizottság részéről, illetve a tanács részéről hatékonyabban foglalkoznának az élelmiszer lánc helyzetének kérdéseivel. Az árak volatilitása nagyon sok gondot okoz a gazdálkodóknak. Erősebben be kellene avatkozni, mi is vitákat fogunk erről folytatni még, de erősebben be kellene avatkozni ezen a területen. Ami a TTIP-t illeti, ön azt említette, hogy védeni fogjuk az európai gazdálkodókat. Nagyon sok téves információ és elmondhatatlanság uralkodik a tárgyalási folyamatban sajnos. Köszönöm. Miniszter úr, a múltkori ciklusban én a kap egyszerűsítéséért voltam felelős, és jelentésem egyhangú támogatást kapott a parlamenten és a tanácsban is. Sajnos azonban a kap reformja bonyolultabb, mint a megreformált kap volt. Bátorítva érzem magam, hogy megkérdezzem öntől miniszter úr és Hogan úrtól is, hogy hogyan látják a további egyszerűsítés szükségét hogyha beszélünk az egyszerűsítésről, az nem elég. Konkrét lépésekre van szükség. És most szeretnék egy példával élni. Tehát itt van a három vetéses forgó. Tehát uh, itt uh, ez eléggé bürokratikus, eléggé bonyolult. És uh, hallottuk a, a zöldítési előírásokat is, és a zöldítési előírások túlságosan bonyolultak a termelőknek, és valószínűleg az auditorok Végezetül pedig fordított eredményről fognak beszámolni. Az elnöksége alatt remélem, hogy tényleg szeretne egyszerűsíteni, és nem csak a szavakat ragozza. Buda képviselő. Köszönöm szépen. Conștient de cel puțin două mari probleme pe care le veți avea. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos a tolmácsolással egy kis probléma van. We can start. Okay. Is okay? Okay. Yes. Please, we can start. Proszę o powtórzenie. Deci, domnule ministru, aș dori să știu concret ce veți face. Miniszter úr, konkrétan azt szeretném tudni, hogy mit tesz ön azért, hogy elkerüljük azt a nagy válságot, amely a tejkvóta és az orosz embargó miatt fog bekövetkezni. Az orosz embargó ö, megmarad, hiszen a legutóbbi miniszteri tárgyalásokból is az derült ki, hogy nem lesz ennek most vége. No de milyen határidővel lehet itt tervezni, és milyen konkrét kérdésekről fognak beszélni a tanácsban, a bizottságnál és itt a parlamentben. Egyelőre semmi konkrétumot nem hallottunk. Köszönöm. Dziękuję pani poseł Hazakamp. szépen, Hazakampó képviselő. Köszönöm. Elnök úr, miniszter úr. Remélem, hogy az állati jólétet sem felejti majd el az elkövetkezendő elnökség alatt. Ehhez tennék fel néhány kérdést. Az állatok szállításával kapcsolatban Hollandiában Dán és német miniszterek jelenlétében tárgyalásokat folytattunk, és mindenki azt mondta, hogy 8 órára szeretnék csökkenteni az állatok szállítását. Szeretném megkérdezni, hogy a lett elnökség alatt esetleg létrehoz egy munkacsoportot ennek érdekében. Most a verseny, néhány kolléga már rákérdezett a versenyre. A válaszaiból rákérdeznék a tojóketrecek helyzetére, hogyan látja ezt, és bizonyos országokban Például Ukrajnában nincsenek ilyen szabályok, és nem tudom, tehát kényszeríteni akarjuk őket a saját szabárainkra, és hogyan néz ez ki a TTIP benne. Tehát a normákat az importoknál is figyelembe kell venni. De lejjék képviselő? Bonjour, monsieur le ministre. Euh, je voudrais... Jó napot kívánok, miniszter úr! Szeretném én is kiemelni azt a konkrét kérdést, amelyre már kollégáim is rátértek. Azt gondolom, hogy az európai társadalomban, ahol a gyermekek egészségét nagyon súlyosan érinti az egyre inkább terjedő elhízottság, az iskolai tej- és gyümölcsprogram mindenképpen fontos prioritás kell, hogy legyen az elnökségben. Köszönöm, miniszter úr! Megint képviselő. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük miniszter urat. Elnézést, hogy éppen akkor értem be, amikor ő már az előadását tartotta. Nem tudom, hogy foglalkozott-e azzal a kérdéssel, amelyről ma délután fogunk beszélni, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat az élelmiszer láncon belül. Ezzel a kérdéssel mi foglalkozunk egy ideje, és üdvözölnénk bármilyen megállapítást vagy észrevételt a tanács részéről, hiszen a tagállamoknak különböző a megközelítésük. Lesz-e bármilyen vita arról, hogy koordinálják ezen megközelítéseket Európai Önös szinten, és ne csak tagállami megközelítéseket alkalmazzanak? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jár képviselő. Három rövid megjegyzésem lenne a kolléganőm megjegyzéséhez. A tej problematikája, a tej termelés a Oroszország a szomszédos térségekben, illetve a hátrányos helyzetű térségekben. Nem gondolja, hogy a hátrányos helyzetű térségekben a második eh, oszlop, második pillérként támogatni kellene? hiszen itt vidékfejlesztésről is szó van. Tehát szerintem itt még mindig környezetvédelmi programokról van szó, extenzivikációról van szó, és szerintem a, itt a második pillérből kifelé lehetne támogatni a tejtermelést. A második kérdésem pedig a bürokrácia mentesítésre vonatkozik, sokan említették ezt a témát, de megkérném az iskolatejnél, hogy segítsen az iskolatej programnál, hogy ott új előírásaink legyenek, amelyek közelebb állnak a gyakorlathoz. Mindenki támogatja, azonban a felhasználóknak is érteni ezt kell, és tudniuk kell felhasználni. Harmadik kérdésem, egyszerűsítés, bürokrácia megszüntetése. Minden mezőgazdasági minisztert megkértek, hogy segítsen a bürokrácia mentesítésnél. Köszönöm. Köszönöm. Dotta képviselő. Üdvözöljük, miniszter úr! Sokat beszéltünk már a tejről. Más ágazatokat is komoly kérdések érintenek. Ön szerint a tanács és a bizottság nagyobb szerepet kell -e, hogy vállaljon az export kérdéseiben. Azt gondoljuk, hogy az orosz határok lezárásával várjuk, hogy mi történik. Várunk, várunk, és közben nincsen valódi alternatív politika. Annak ellenére, hogy a piacok közben aztán Ázsiában például ö, terjedőben vannak, és ott a versenytársak jelennek meg. Közben a mi vállalataink a bizottság részéről nem kapnak valódi támogatást ahhoz, hogy megfelelően képviseltessék magukat ezen alternatív piacokon, amelyek az egyedüli megoldást képeznék az Európai Unióban megtermelt mezőgazdasági termékek szempontjából. Elnök, köszönöm szépen. Az összes hozzászólónak megadtam a szót, most tehát kérném a miniszter urat, hogy válaszoljon a kérdésekre. Paldies, augsti godātie deputāta kungi, par jūsu jautājumu. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, köszönöm a kérdéseiket. Szeretném elmondani, hogy általában véve számítottunk ezen kérdésekre a tejiparra vonatkozó kérdésekre, az általános szakpolitikára, az iskolai tej és gyümölcsprogramra, a zöld gazdaság kérdéseire. Valójában még mielőtt az elnökség útjára indult volna, már gondolkoztunk ezen kérdéseken. Nem mondhatom azt, hogy az összes célkitűzést sikerül elérnünk a tervezetteknek megfelelően, hiszen nem csak az elnökség dönt, önök is tudják, hogy hogyan őrölnek itt a malmok. Természetesen a saját szándékaink alapján tudok válaszolni a kérdéseikre, de szeretném ezen kérdéseket inkább csoportban megválaszolni, mert voltak egymást átfedő kérdések és területek, amelyek több ágazatot érintenek. Először is. Három kérdéscsoporttal szeretnék először foglalkozni. Mindenek előtt a tej és gyümölcs programra térnék ki. A lett elnökség az Európai Unióval megállapodott arról, az Európai Parlamenttel megállapodott arról, hogy előre kell lépni ebben a kérdésben. -e szükség bármilyen bonyolult értékelésre a programmal kapcsolatban és új javaslatokra, hiszen már létezik egy szabályozás, amely megfelelően működik az Európai Unióban, és már több éve működik. Éppen ezért kérjük a bizottságot, hogy valóban hozzák meg azon lépéseket, amelyeket eddig terveztek, azért, hogy ez az általános menetrenddel ne ütközzön. És így tegyék lehetővé számunkra azt, hogy gyorsan megállapodhassunk. Ami a biogazdálkodást illeti, a májusi tanácsülésen általános megállapodást kellene elérnünk, és a terveink szerint a bizottság is reméljük, hogy készen áll az együttműködésre, és rugalmasan fog hozzáállni a kérdéshez. Ez rendkívül fontos a tagállamok számára. Annak ellenére, hogy gyakran nagyon technikai kérdésekről kell tárgyalnunk, ezek nagyon fontosak minden tagállam számára. Az általános megközelítésünk a kap és az egyszerűtés kérdésével kapcsolatban a következő. Jól tudom, hogy nagyon fontos az elnökségünk számára ez a kérdés, de nem csak az elnökség számára, hanem minden tagállam számára ez egy rendkívül fontos kérdés. Ezzel kapcsolatban is azt várjuk a bizottságtól, hogy konstruktív, együttműködő legyen az aktuális kérdésekkel kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatban a tanács májusban szeretne következtetéseket megfogalmazni. Ez rendkívül fontos, hiszen a tanács terve az, hogy foglalkozzon a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, amelyek a kap végrehajtásához szükségesek. Ezek a legfőbb, talán rövid észrevételeim arra vonatkozóan, hogy hogyan fogjuk a bizottsággal folytatott munkát megközelíteni. Arra kérjük őket, hogy működjenek együtt, és lépjenek fel ezen rendkívül fontos kérdésekben. Most pedig engedjék meg, hogy Dess képviselő Albert Dess kérdésére válaszoljak. Régóta ismerem, régóta beszélünk már mezőgazdasági kérdésekről. A következőt szeretném elmondani. Az elnökség biztos, hogy folytatja és nagyon részletesen fogja nyomon követni a kialakult helyzetet, és a piaci tendenciákat is nagyon részletesen nyomon követjük, és a tanácson belül gyorsan eszmecseréket indítunk, hogyha úgy látjuk, hogy erre szükség van. Biztosak vagyunk abban, hogy a balti államok, Lettország, Észország, Litvánia és Finnország olyan országok, amelyeket nagyon komolyan sújt az orosz embargó. Tudom, hogy komoly eltérések vannak az egyes államok között, és az embargó következményei is nagyban eltérnek, és a tanácsi tárgyaláson belül nem volt igazán homogén a vita. Nem volt egységes a véleménye azzal kapcsolatban, hogy gyorsan, különleges intézkedéseket kell hozni. A döntés az volt, hogy meg kell néznünk, hogy a tendenciák hova mennek, a piacok hogyan változnak, és természetesen egy, egy hónappal az embargó bevezetése után nem lehetett előre tervezni a későbbiekben kialakult helyzetet. De Castro képviselő kérdésére válaszolván ön is megemlítette a tejipari ágazatot. Az előadásomban, amit elmondtam, azt most nem szeretném megismételni. De decemberben, amikor Lengyel ország javaslatáról beszéltünk a tejágazati perspektívákra vonatkozóan, akkor vitát folytattunk annak a lehetőségéről, hogy lehetővé tegyük-e a tagállamok számára, hogy a tejkvóta túlépése miatti büntetéseket több éven keresztül fizessék vissza, és ne egyszerre. Sajnálatos módon ezt a javaslatot, lengyel javaslatot aztán ö, nem támogatta a többség. Most egy másik témára áttérve. Az első tanácsi megbeszélésünk január 26-án lesz. Meg vagyok győződve róla, hogy nagyon komoly vita lesz a tejről, a piacairól, az embargóról, a konzekvenciáiról. Tehát igazából nem tudom, hogy mik lesznek az eredmények, nem tudom előrehelyezni ezeket, ezeket csak is a megbeszélés után dönthetjük majd el. A következő. A tejágazattal összefüggésben. Elnézést kell kérnem kollégáimtól. Nem emlékszem a felszólalók neveire, hogy ki mondta, de többen is rákérdeztek erre, de azt hiszem, hogy Wojciechowski úr volt, Lengyelországból, aki az orosz embargóra kérdezett rá, de Kalinowski úr is rákérdezett úgy szinte Lengyelországból. Itt egy közös megközelítésről, közös frontról beszéltek az embargóval kapcsolatban, és ez nem csak a tejpiacra vonatkozik. Mi hiszünk az egységfrontban ebben a tekintetben. Tehát itt szerintem egységesen kell fellépnünk, és nem kellene bilaterális módon bizonyos termékek előtt megnyitni a piacot az elnökség nem fogja az ilyen jellegű bilaterális megállapodásokat támogatni. A következő téma, amelyről szólni szeretnék, a kap egyszerűsítése. Igazából már vázoltam megközelítésünket, elmondtam, hogy milyen fajta megközelítés, milyen fajta kezdeményezéseket alkalmazunk majd ebben a tekintetben. Adva van a lehetőség, és a bizottságnak pedig világos jelzést adunk, hogy mik azok a területek, amelyeket egyszerűsíteni kell, és pedig sürgősen. Ez valószínűleg olyan téma, amelyet a tagállamok minisztereivel kell megbeszélnünk. Úgy gondolom, hogy a bizottság érzi ennek a kérdésnek a fontosságát, én pedig remélem, hogy eléggé rugalmas és előzékeny lesz, hogy konstruktív módon kezeljük ezt a kérdést. A zöldítésről szólva, erre is utaltak néhány alkalommal a parlamenti képviselők. Természetesen a zöldítés kérdése alapvető kihívás, és összefüggésben áll további intézkedésekkel, amennyiben a zöldítési intézkedéseket nem lehet végrehajtani. Az biztos, hogy ennek negatív következményei lennének. De emlékezünk arra, hogy amikor először kezdtünk tárgyalni a zöldítési intézkedésekről, akkor Desz úr és jó magam is elmondhatjuk, hogy a saját véleményem nem változott ebben a tekintetben. De most mi vagyunk elnökségben, és tudatában kell lennünk ennek a felelősségnek. Ez pedig azt jelenti, hogy meg kell tárgyalnunk az ügyet kollégáinkkal. Természetesen eh, megpróbálok javítani ezen, megpróbálunk eh, megfelelő észszerű döntéseket hozni, hogy ne terheljük le tovább a termelőket. Nem tudom, hogy sikeresek leszünk-e, meglátjuk, az idő majd megmutatja. Sok időnk nincsen. A következő téma a klímaváltozás és a levegő csomag. A tanács úgy véli, és meg is tartottuk ezt az eszmecserét, hogy a kapreformja már bizonyos mértékben hozzájárul a klímaváltozás elleni küzdelem sikeréhez. Ebben a tekintetben is szeretném elmondani, hogy a miniszterek világosan megmutatták eh, pozícióikat, a miniszterek nagyon jól elmagyarázták ezt a termelőknek. Elmondták, hogy eh, ez az intézkedést meg kell hozni. Egyidejileg azonban aggódásuknak is hangot adtak. Abban a tekintetben, hogy ezek az intézkedések hogyan hatnak ki a farmokra, legyenek azok kicsik vagy nagyok. Időközben kaptunk egy technikai jellegű javaslatot az intézkedések részleteiről, hogy hogyan lesz, mint lesz ez. A vita még csak kezdődött, nem tudjuk, hogy mi lesz az eredménye. De természetesen az összes tagállam véleményére kíváncsiak vagyunk, és megpróbálunk észszerű kompromisszumot és haladást elérni. A tanács kész arra, hogy folytassa a vitát. Nem tudok többet ígérni önöknek, nem tudok több részletet most adni. Heusling úr a biogazdálkodásról beszélt, Számos tagállami miniszter eredetileg aggódott, hogy a bizottság javaslata fenyegetheti a biogazdálkodást. Az olasz elnökség mandátuma alatt eszmecseréket szervezett, és jelentősen előre haladtunk. Az egész csomagot technikai szempontok alapján folytatták le, és voltak érzékeny témák. A tanács tudja, melyek azok a témák, amelyek még mindig aktuálisak, és amelyek megtárgyalása időre lesz szükség. Tehát, hogy egy gazdaságot bio és nem bio gazdaságra osszunk, illetve a gazdaságokat így kategorizáljuk, igazából az egész jó megállapodást szeretett volna elérni, megcélozni. És mindenképpen lesz olyan lehetőség, hogy egy gazdaságon belül lehet bió módon és nem bió módon termelni. Ez egy általános tendencia. De hát remélem, hogy az aggájaikat egy kicsit sikerül majd csökkenteni. Attól függetlenül, hogy nagy vagy kis gazdaságokról legyen szó. Tālāk varbūt. Most nézzük meg azokat a témákat, ahol semmilyen előrehaladást nem tapasztalunk. Ezek ugyanazok a témák, amelyeket a bizottsághoz elküldendő nyilatkozatunkban is leírunk. Tehát Mm, itt részben itt tartozik a biogazdálkodás. Nem tudom, hogy mennyire leszünk sikeresek ezzel, de függetlenül ettől folytatjuk az eszmecserét. És a függőben lévő témák esetében több időre lesz szükség, mint ami elnökségünk ideje. Itt olyan témák szerepelnek, mint például a nem engedélyezett termékek esetében a rezidúmok mennyisége. És állattenyésztők hívták fel a figyelmünket erre a témára. A bizottságot kérjük majd meg, hogy értékelje ki ezt. Tehát a nem engedélyezett termékekben meglévő rezidúmok témájáról beszélni fogunk. Nem lehet nulla a küszöbérték. Ez azt jelenti, hogy meg kell tárgyalnunk ezt a témát, és pedig felelősen. A bizottságot megkeressük, és megkérjük, hogy lehetőleg viszonylag rövid időn belül tárgyalja ezt meg. hogyha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a mezőgazdaság és halászati tanács december 15-én támogatta a jelenlegi munkálatokat, amelyek a javaslaton alapulnak, folytatni fogjuk feladozásainkat, hogy megállapodást érjünk el a tanácsban az általános kérdésekben, és reméljük, hogy a elnökségünk előtt még konkrét eredményeket is fel tudunk mutatni. Most a TTIP-re vonatkozó kérdésekre térek át. illetve a ezzel összefüggő tárgyalásokra. Sokan kifejezték aggályukat, hogy a megállapodásnak hatása lesz a termelőkre, az üzletre, és természetesen nem jelenthetjük ki, hogy ez a megalapodás ne adna új esélyeket az új európai növekedés számára. Azonban azt is el kell mondanom, hogy azoknak is szeretnénk válaszolni, akik aggályokat fejezték ki a megállapodás miatt. Vannak kockázatok, amelyek ezzel a megállapodással függenek össze. És főleg a mezőgazdasági termelőkre gondolok, akik nagyon óvatosan figyelik, például az élelmiszerbiztonságot, illetve egyéb témákat. Nem hinném, hogy a tanács pozíciója itt lényegesen megváltozott volna a ttip összefüggő kérdésekben. Nem találkoztam olyan kollégával, aki azt mondta volna, hogy szerette volna ebben az ügyben megváltoztatni az álláspontunkat. Éppen ezért a megállapodás aláírásához még garantálnunk kell, hogy az élelmiszerek, az emberek biztonsága előtérben marad. Most térjünk át az erdészetre. Müller képviselőnő tett fel egy kérdést az erdőkkel kapcsolatban. Tudjuk, hogy az Európai Unióban nincsen egységes erdészeti politika. Vannak olyan országok, ahol vannak erdőfejlesztési stratégiák, és pedig hosszú távú stratégiák. Én pedig nem mondanám azt, hogy mi szeretnénk elmagyarázni, hogy hogyan végezzék az erdőgazdálkodást az elnökségünk alatt. Azonban, hogyha figyelembe veszük azt a tényt, hogy az erdőkről szóló ENSZ fórumon is megszülettek ajánlások, szeretnénk bizonyos eredményeket elérni. És megpróbálunk egy közös nevezőt is találni az erdőpolitika tekintetében. És ezen megbeszélések alatt kialakítom majd az ENSZ előtt elmondandó beszédemet, és az agályaikra is reagálok majd. Tehát nem, nem, nem, nem az lesz, hogy előírjuk, hogy ki milyen erdőgazdálkodást folytasson. Ja. Wel, tikken Jautājums uzdot saistībā ar mazajām. Volt itt egy kérdés a kiscsaládi gazdaságokra vonatkozott, és hogy a közös agrárpolitika hogyan érinti, illetve hogyan árthat ezeknek a kiscsaládi gazdaságoknak, hogyan befolyásolhatja a versenyképességüket. Úgy gondolom, hogy erről a témáról vitát szervezünk majd, és én személyesen és kollégáim nem gondoljuk úgy, hogy valahogy fenyegetnünk kellene a kis családi gazdaságok létét. Kollégáim mindenképpen foglalkozni fognak ezzel a témával, és véleményem szerint nagyon fontos az, hogy a kis családi gazdaságok versenyképességét növeljük. Most nem tudnék egy listát bemutatni, hogy ez hogyan zajlik, de meg vagyok győződve róla, hogy az országok többsége az önök véleményét osztja. Hogy segítsünk a kis családi gazdaságoknak, hogy növeljék versenyképességüket. Végezetül pedig, ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozik, itt az élelmiszerellátó láncon belül. Ez egy nagyon lényeges kérdés, és mi a saját részünkről támogatjuk az önkéntes kezdeményezéseket, úgy gondoljuk, hogy folytatnunk kell a helyzet megfigyelését, hogyan fejlődik, hogyan alakul a helyzet. Ezen kívül ezeket a kérdéseket is bevettük a napirendünkbe, és volt egy vita erről, és ha jól emlékszem, a bizottságot megkérték, hogy a monitoring eljárással vizsgálja meg a helyzetet, hogy jobban megértsük, hogy ez mennyire fontos. És nyilvánvalóan visszatérünk majd erre az eszmecserére, és folytatjuk majd valamelyik tanácsi megbeszélésen. A tagállamok véleményére azonban szükségem van, hiszen a helyzet nagyon különböző a tagállamok között. És fontos megérteni, hogy mi alapján születnek meg a döntéseink. Tehát a tisztességtelen gyakorlatok ellen szeretnénk mindenképpen fellépni. Ez lenne a válaszom. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a valóban átfogó válaszadást a számos kérdésre, probléma felvetésre. Sok sikert kívánunk önnek elnökségük alatt. Bizonyosan számos alkalom lesz még arra, hogy találkozzunk, akár a Milánói Expo alkalmával, és természetesen minden alkalmat megragadunk majd arra, hogy felvessük azokat a fontos dolg, témákat, amelyeken együtt fogunk munkálkodni. Még egyszer köszönöm szépen, miniszter úr, és ezzel le is zártuk ezt a napi rendi pontot. A tanács elnökségen való eszmecserét. Még egyszer tessék önni a szó. Burtiski dažas teikums. Es gribētu apliecināt. Nos, azon képviselőknek mondanám, akik aggájaiknak adtak hangot, hogy Lettország, mivel kisország problémás lehet a kap és a biogazdálkodás és egyéb kérdésekben. Én megígérhetem önöknek, hogy nagyon tisztességesen fogunk eljárni, és lojálisan, és amit kérnek tőlünk, mi azt fogjuk mi azt fogjuk tenni, amit önöknek mondunk, és semmiképpen sem teszünk olyat, amely a mezőgazdaság számára káros lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. A taps a legjobb kifejezés módja a köszönetnek. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy perc szünetet tartunk. Only one minute. Csak egy percre szakítjuk meg az ülést. Jest, jest, no. Proszę Państwa, bardzo proszę. Zaczynamy. Hölgyeim és Uraim, kérem, hogy csendesedjünk el, folytatjuk a munkát. Áttérünk most a 9-es napi rendi pontra, amely a gyógyszeres takarmányok készítésével, forgalomba hozatalával és használatával foglalkozik. A 90 per 167-es irányelvről van itt szó. a asszony a jelentéstevő, de először a bizottság szolgáltat majd információt a dolgok állásáról. A DJ Sanko képviselőjét kérem, hogy szóljon hozzá ehhez a témához először. Pongelini asszony, önné a szó. Grazie, signor Presidente, buongiorno. Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek jó napot kívánok! Kollégámmal vagyok itt a bizottság részéről, hogy bemutassak önöknek egy javaslatot, javaslatunkat, amely a gyógyszeres takarmányok előállításával, forgalomba hozatalával és használatával foglalkozik. Ez egy olyan javaslat, amelyet számos céllal dolgoztunk ki. Egyike ezek közül a céloknak az volt, hogy harmonizáljuk az európai piacot. Jól tudják, hogy az az irányelv, amely jelenleg hatályban van, és amelyet nyilvánvalóan a gyakorlatnak megfelelően átültettek az egyes nemzeti jogrendszerbe, versenytorzulásokat, piaci torzulásokat okozhat, mivel végrehajtása eltér az egyes tagállamokban. Az egyik célunk tehát az volt, hogy egy régi megközelítésről áttérjünk egy újra számításba véve azokat az új koncepciókat is, amelyek időközben felmerültek, hiszen itt egy 90-es években született irányelvről van szó, tehát a, 80-as évek végén dolgozták ki ezt az irányelvet, amikor is a célkitűzések nagyon messze voltak attól, mint a mostani célkitűzések. Itt a szereplők felelősségvállalására gondolok többek között. A végső cél az volt, hogy javítsuk a termelésünk minőségét, segítsük az állattartókat, illetve hogy biztosítsuk a termelés biztonságát az emberi egészség megőrzése érdekében. A gyógyszeres takarmányok alkalmazása még mindig a legjobb útja az állatok betegségei kezelésének, különösen gondolok itt a farmokon tartott állatokra, ugyanakkor remek módja ez a házi állatok betegségei kezelésének is. Ebbe a javaslatba tehát beillesztettük annak lehetőségét is, hogy növeljük az ilyen fajta takarmányok efféle felhasználását, amely felhasználási mód ez ideig nem volt világos. A célunk tehát az, hogy javítsuk a termelésünk minőségét, ugyanakkor figyelembe vesszük azt a nagy problémát is, ami mostanában merült fel, mégpedig az antibiotikum rezisztenciát. Éppen ezért olyan intézkedéseket alakítottunk ki, amelyek a termelés minőségének ellenőrzésére irányulnak. Mindennek az a célja, hogy jobb elemeink legyenek, egy jobb stratégiánk, hogy az antibiotikum rezisztencia jelenségét le tudjuk küzdeni. Ez csupán egy rövid bevezető volt részemről, hogy egyfajta általános keretet szolgáltassak önöknek, és át is adnám a szót kollégámnak, aki jobban a részletekbe fog bocsájtkozni, és jobban ki fogja fejteni, hogy melyek is a célkitűzések, és hol hajtottuk végre ezeket az elveket, amelyeket én itt most nagy vonalakban felvázoltam. Az elnök tehát átadja a szót az Európai Bizottság másik képviselőjének. Mr. Uh, President here. Köszönöm. Elnök úr, szeretném előadni, előkészítettem, és két célkitűzésem van az elkövetkezendő 5-7 percben. Tehát igazából miről is beszélünk, amikor itt uh, a gyógyszeres élelmiszerekről beszélünk, hiszen rengeteg uh, félreértés van, és a berlini zöld hét alatt is nagyon sok eh, sok mindent hallottunk a gyógyszeres takarmányokról. Nagyon fontos tudni, hogy pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk, amikor gyógyszeres takarmányokról beszélünk. Ezen a dián azt szeretném mondani, hogy igazából három adminisztrációs vonalunk van, ahogy eh, gyógyszereket juttatunk be az állatokba. Az egyik ilyen pedig az, hogy gyógyszeres takarmányt kapnak az állatok. A gyógyszeres takarmányt ellenőrizzük, és ez egy viszonylag jól leszabályozott terület, az egész adminisztráció benne van. Eléggé fontos, hogy az összgyógyszeres takarmány és az összes gyógyszer úgy éri el a termelőt, illetve a háziállattartót, hogy felírja az állatorvos. Tehát itt még mindig vannak például keresztezési célokra szánt eszközök, és ez a 2006-os, az antimikrobiális anyagokra vonatkozó politikára megy vissza. Tehát a dolog lényege az, hogy minden esetben állatorvosi receptre van szükség egy bizonyos betegség kezelése érdekében. Tehát említettem már, hogy az egyik ilyen csatorna, az egyik ilyen vonal a gyógyszeres takarmány. Itt készítünk elő új javaslatot. Ezen kívül van még egy lehetősége annak, hogy szájba, illetve szájon keresztül veszik fel a gyógyszert az állatok, Tehát úgy, hogy megkapják közvetlenül a gyógyszert, és megpróbálja a termelő belekeverni ezt közvetlenül, ezt a port mondjuk a takarmányba, vagy az állatorvosi gyógyszert az állatok itatóvizébe is hozzá lehet fűzni. Tehát ez a két vonal nem tartozik a mi hatáskörünkbe, ez az állatorvosi jogalkotás része. A az ivó itatóvízzel történő gyógyításnak számos hátránya van, és a gyógyszeres takarmányok többi alternatívája is problémás lehet, abban a tekintetben, hogy nagyon pontosan kell az állatorvosi gyógyszereket adagolni, és szerintünk a gyógyszeres takarmány jó lehetőség annak, hogy meggyógyítsuk az érintett állatokat. Jó megoldás, de nem mindig a legjobb. Egy másik módszere, hogy hogyan alkalmazzuk a gyógyszeres takarmányt, tehát a legfontosabb azt tudni, hogy a gyógyszeres takarmány takarmányokból és állatorvosi gyógyszerekből áll. Kötelező ebben az esetben is az állatorvosi recept és a hús állatokat és a házi kedvenc állatokat kezelik így kollégám már szólt egyéb témákról, most még néhány általános célkitűzésről szólnék. Nagyon fontos, hogy versenyképes, innovatív megközelítést válaszunk. Úgy találtuk, hogy a gyógyszeres takarmány nem versenyképes számos tagállamban, és a költségek túl magasak a jelen nemzeti végrehajtás miatt, tehát az irányelv nemzeti végrehajtás, a irányelv végrehajtása miatt. Ezen kívül figyelembe kell venni az állatok védelmét és a közegészségügyi szempontokat is. Tehát ez a jelenlegi rendszer egyre inkább felhigítódik, és a javaslatunkban pedig eh, javítanunk kellett a helyzetet, és megfelelő intézkedéseket eh, kell foganatosítanunk. Az Európai Unió miért lép ezen a téren? Volt az Európai Parlamentnek is eh, itt egy jelentés, a Rosbach jelentés, a parlament itt azt kérte a bizottságtól, hogy terjeszen elő egy lavaslatot a gyógyszeres takarmány tekintetében. Most pedig három-négy diát is szeretnék mutatni, a diákkal pedig szeretném megmutatni, hogy milyen problémákat találtunk, és hogy hogyan szeretnénk ezekkel a problémákkal bánni. A javaslatunkban az egyik a nem pontos adagolás, tehát, hogyha az állatorvosi gyógyszereket nem pontosan adagolják. Néhány tagállam azt gondolja, hogy a gyógyszeres takarmány silány, és hogy elpazarolják. Ezekben a tagállamokban a gyógyszer adagolása nem garantált. Másrészt viszont vannak olyan tagállamok, ahol nagyon magasak a nemzeti normák, a gyógyszeres takarmányok esetében, és ez azt jelenti, hogy itt az ipar nem feltétlenül készít gyógyszeres takartmányt, hát így a termelő a megfelelő gyógyszeradagolást választja a gyógyszeres takarmány helyett. Nézzük meg, hogy mit teszünk, és most már benne is vagyunk a konkrét cikkekben. Gyártási kötelezettségeket szeretnénk kialakítani, ami a szállítást, a tárolást és a piacra vitelt jelenti. Tehát, mint említettem, a tárolásra és a szállításra is koncentrálunk, hiszen számos esetben itt kiskapuk vannak, fokhíjak vannak, amennyiben nem megfelelő módon bánnak a takarmányjal. Tehát elfogadtuk ezeket, és pedig a takarmány egészségügyi rendeletből itt eléggé konkrét intézkedéseket sorolunk fel, hogy hogyan lehet gyógyszeres takarmányt gyártani. Egy másik pont a gyógyszer homogén bejuttatása a takarmányba. Az a lényeges, hogy homogenitás legyen a gyógyszer és a takarmány között. Ez egy nagyon lényeges lépés előre, hogyha belegondolunk a versenyképességbe, hiszen a gyógyszeres takarmány termelése itt előnyösebb, mint a gyógyszerek termelő által, tenyésztő által való hozzákeverése. Itt költségcsökkentéssel is számolhatunk, illetve az áthárítás is csökken, tehát hogy áthárítási problémák csökkennek. Itt a pillanatnyi szabályban szeretnénk fenntartani azt az elvet, hogy a gyógyszeres takarmány csak is állatorvosi engedély alapján gyártható. Itt technikai paraméterek is vannak. Most pedig áttérek a második, és a talán nagyobb problémára. Ez pedig az, hogy maradékok vannak, rezidumok vannak a takarmányban, tehát benne marad a gyógyszer. Mindenhol olvashatjuk, hogy nő az antibakteriális rezisztencia, és ez a jogszabály tervezet, illetve a javaslat pedig három pontból indul ki, hogy hogy lehet a probléma ellen fellépni. Az első az, hogy itt bizonyos korlátozásokat vezetünk be, gyógyszeres takarmány és nem gyógyszeres takarmány között, és bizonyos tagállamok itt 0%-os toleranciával viseltetnek az antimikrobiális aktív hatanyagok ellen, és a mi esetünkben ez pedig egy 1%-os rezidum limit, tehát 1% maradhat, és egyéb állatorvosi gyógyszerek esetében 3%-os lehet ez. Tehát igazából arról van szó, hogy a terápiára szánt esetben lehet magasabb a szint. Tehát, hogyha 100 egység tetraciklinünk van, a legutóbbi takarmány esetében, akkor itt a reziduum toleranciája igazából csak 1 százalék lehet az antimikrobiális hatóanyagok esetében. Amit nem engedünk meg, az a megelőző használat. Tehát a gyógyszeres takarmányt megelőző célból nem lehet használni. Tehát főleg akkor, hogyha antimikrobiális hatóanyagokat tartalmaz. Tehát itt profilaktikusan tilos használni a gyógyszeres takarmányokat, ez a javaslatunk. Itt még természetesen egyéb technikai részletek is vannak, hogy hogyan lehet felírni a gyógyszeres takarmányt, és az utolsó diám, amelyet előkészítettem, talán annyira nem érdekes a szakbizottságuk számára, hiszen ez a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó gyógyszeres takarmány. Létezik ilyen a piacon, kb. 5 millió eurós üzlet, de megvan a potenciálja, hogy növekedni fog. Egy egészen egy 1 milliárd eurós határig. Tehát itt valószínűleg innováció is sorra kerül majd. Köszönöm. Bardzo, bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen. Most bizonyosan többszörösen fogunk majd még beszélni erről a témáról. Először jelentéstevőnknek, Agiller asszonynak adnék szót. Kérem, hogy röviden fogalmazza, ha lehetséges. Agiller asszony, köszönöm, elnök úr. Nos, a Szankó és az Agri Főigazgatóság képviselőjének szeretnék köszönetet mondani ezekért a beszámolókért, ezen technikai jellegű rendelettel kapcsolatosan. Igen, technikai jellegű ez. La como bien de több mint szükséges, hiszen itt harmonizálásról van szó, ahogyan a Szankó főigazgatóság képviselője elmondta. Itt nyilvánvaló torzulások vannak a rendelet alkalmazásában. Én spanyol vagyok, és van egy 2005-ös változata ennek a gyógyszeres takarmány rendeletnek, tehát ez aktuálisabb, mint az az irányelv, amely a 90-es évekből származik. És mindenképpen üdvözlendő tehát, hogy most a bizottság elkészítette ezt a javaslatot. A rendelet megfelelő forma, hiszen közvetlen alkalmazásra kerül a tagállamokban egészen a gyártástól a felhasználásig, az alkalmazásig terjed ennek a rendeletnek a, a hatája. Nos, az önök előadását nagyon érdekesnek tartottam, érdeklődéssel hallgatom majd a szakbizottság többi kollégájának, tagjának véleményét. Egy ö, észrevételt szeretnék most tenni előzetesen. Úgy vélem, hogy fontos, hogy ö, a legjobb lehetőség az, hogy szájonát adjunk gyógyszereket az állatoknak, és ez a gyógyszeres takarmányok formájában működik a legjobban. Ez tehát a legjobb formája a gyógykezelésnek. Hogy számos állatot egyszerre kezeljünk. Persze vannak más lehetőségek is, nem mondom, hogy nincsenek, azonban a gyógyszer keverése a takarmányban azonos szintű kell, hogy legyen, tehát az állatoknak ugyanolyan adagot kell kapniuk, és mindig az állatorvos írja elő ezeket a gyógyszereket, tehát itt valóban egy vényről, egy felírásról van szó ezen gyógyszerek esetében. Ez tehát megfelelő és szükséges is. Ez a rendelet ebben a tekintetben. Ezen túlmenően azonban szeretnék még tisztázni valamit. Néhány kérdést szeretnék feltenni a definíciókat, illetően a kettes cikkben nem volt számomra elég világos, és mivel hogy most önök itt vannak, megragadnám az alkalmat, hogy tisztázzam ezt a kérdést, mert félrevezetőnek tartom, talán most tisztázni tudjuk az önök véleményével, az egyes fogalmakat, amelyek a kettes cikkben vannak felsorolva. Nos, a rendelettel egyidejűleg különböző dolgokat kell itt tekintetbe venni. A fő vita az MV-ben zajlik majd, de nem lehetséges, hogy az egyik rendeletben a fogalmak máshogyan kerüljenek meghatározásra, mint a másiknál. A következőknél van a legnagyobb zűrzavar szerintem. A mobil takarmány keverő eszközök az egyik ilyen fogalom. Itt a szövegben az áll, hogy egy mobil takarmány gyártó üzem ezt a fogalmat én nem értem. Talán ki tudnák fejteni, hogy miről is van itt szó valójában. Aztán itt számos kritérium említődik meg a szövegben, ami a nyilvántartásba vételt, a megnyitást illeti. Viszont ezeket a kritériumokat nem hagyják végre. A mobil gyár vagy üzem ugyanazon kritériumokat kellene, hogy teljesítse, mint egy stabil gyártóhely, termelőhely. Abból indulhatunk ki, hogy gyógyszereket állítanak elő, és az üzem vagy a gyár a térben mozog, vagy változtatja a helyét. Hát nyilván nem erről van szó. Kérem tehát, hogy tisztezzek, hogy mit is jelent a mobilitás ebben az esetben. És itt kevesebb a kritérium, mint egy szokásos takarmánygyártó üzem esetében. Elnök úr, azonnal befejezem. Még van itt egy dolog, ami tisztázásra szorul. Önök szerint mi a különbség az átláthatóság és a kereszt szennyezés között. Tehát a gyógyszeres takarmány keverék fogalmát sem határozzák meg, de a szaknyelben ezt általánosan használják úgy vélem, hogy a kettes cikknél a fogalmakat világosabban meg kell határozni, hogy ne adjanak okot félreértésekre. Ugyanezt az állat gyógyászati jogszabályban is meg kell tennünk, amelyről most a Környezetvédelmi Szakbizottság vitázik. Elnök, köszönöm szépen. Képviselőasszony elmondotta, hogy ez tehát egy csomag, ez a rendelet, amely két másik jogszabályal kapcsolódik össze az állatgyógyászati szerekkel és az Európai Gyógyszerügynökségről szóló jogszabályal, melyek esetében az MV szakbizottság, az illetékes szakbizottság, illetve a mezőgazdasági szakbizottság, Pancen asszony és Kolcsak úr készítik a véleményeket. Tehát itt három dokumentumról van szó, amelyek egy csomagban szerepelnek kettőnél az MV az, az illetékes, egynél pedig mi magunk. Említettem már, hogy még a következő alkalommal is beszélünk erről a témakörről, tehát van még időnk arra, hogy ezt kimerítően elemezzük. Fedele úr, egy percben kap szót rövid leszek, az ITRE-ben foglalkozom erdészeti stratégiával. Köszönöm szépen, szerintem nagyon fontos dokumentumról van szó. Egy nagy kérdés a gyógyszeres takarmány tekintetében, hogy milyen az antimikrobiális ellenállás, hogyha az antibiotikumokat túl nagy mértékben használjuk, akkor rezisztensek lesznek a baktériumok. És igazából akkor már a, a fiatal állatokat nem tudjuk antibiotikummal kezelni. Ez egy nagyon lényeges probléma a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben, hogy hogyan kezeljük az állatokat. Tehát nagyon jó ez az álláspont, amikor garantálni szeretné, hogy megfelelő, pontos adagok legyenek az antibiotikumokkal, és nagyon fontos az, hogy mindig vényköteles legyen a gyógyszer. Köszönöm. Köszönöm. Az ittre árnyék jelentéstevője Erikson úr. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, hogy Egyetértek abban, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. Az emberek egészségéről van itt szó, és arról, hogy lesznek-e az emberek és az állatok számára még hatékony gyógyszerek, vagy hagyni kell, hogy teljesen banális betegségekben meghalljanak, amelyek számunkra jelenleg úgy tűnnek, hogy nagyon könnyen gyógyíthatóak. Nagyon agályosnak tartom, hogy nagyon sokan különböző országokból, nagy európai országokból, Egyesült Királyság, Németország, Franciaország hagyják, hogy éveken keresztül változatlan maradjon a helyzet, anélkül, hogy komolyan foglalkoznának azzal, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a helyzetet. A bizottság jelentése mindenképpen jó lépés, de feltételezem, hogy ennél többet kell tennünk. Nagyon részletesen kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel a következő hetekben. Át kell nézni, hogy önök szerint mire van lehetőség, és javasolni, hogy valóban tudjunk változtatni a helyzeten. Bizonyos országokban, Svédországban például tényleg változtattunk a helyzeten, és nagyon sok problémát megoldottunk. És azt gondolom, hogy egész Európa ugyanerre az útra léphetne, hogyha minden tőlünk tehetőt megteszünk. Köszönöm. Elnök? Árnyék jelentéstevőként még van ideje, most akkor Hajszling képviselőnek egy percben adom meg a szót. Kezdjük a pozitív megjegyzésekkel. Az mindenképpen jó, hogy ez foglalkoztat minket, és az is, hogy európai szinten harmonizáljuk ezt a kérdést, de hát ennyi a pozitívum. Ami a csökkentést, az antibiotikumok csökkentését illeti, nos, én erre vonatkozóan semmit nem találok a szövegben. Ez nem tartalmaz sem harmonizációt, sem antibiotikum csökkentést ez a szöveg, de ami a valódi témákat illeti, azt én a szövegben nem látom megjelenni. Például az, hogy megelőzés jelleggel az antibiotikumok használatát meg akarjuk tiltani, rendben, de már most ez tiltva van. És az tény, hogy hogyha valaki ezt megelőző jelleggel ö, alkalmazza, mondjuk van 30 ezer tyúk egy tyúktelepen, és az egyik köhög, és utána mondjuk akkor mind a 30 ezernek beadja az antibiotikumot. Hát ezt mondhatjuk, hogy ez megelőzés jellegű. De bármilyen állatvédelmi intézkedésként is fel lehet ezt tüntetni, de alapvetően mégiscsak a növekedés segítség, segítéséről van itt szó, és hogyha nem egy állatorvos írja elő bocsánat, hogyha egy állatorvos írt elő valamit, és azt gondoljuk arról, hogy akkor az biztos, hogy száz százalékig rendben van, hát ez nem feltétlenül van így megint csak, hiszen ez mind ágazati kérdés. Elnök, köszönöm. a képviselő. Szeretném támogatni az anyagot, hiszen hogyha elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy egyértelműen pozitív hatása lehet ennek a költséghatékonyságra, tehát olcsóbb lesz, és a gazdasági növekedés szempontjából, és mindenek előtt a gyógyszeres takarmány ágazat szempontjából és annak növekedése szempontjából pozitív. Azt gondolom, hogy évszázadok óta fejlődik a gyógyszeripar, és az emberek számára rendkívül fontos és alapvető dolog mindez, és biztos, hogy nem nagyon mély probléma, de az, hogyha több takarmányt tudunk ugyanezen helyzetben kiadni, azt én nem igazán tudom elképzelni, hiszen ahogy ez itt le van írva, ez nem egy állatra, hanem egy egész állatállományra, vagy egy istálóra vonatkozó adagolás, amiről itt szó van, és tehát innentől kezdve végül is egy állat számára kialakított gyógyszeres takarmány elképzelhetetlen ezen szöveg alapján. Köszönöm szépen, Egnyú kolléga. I hope it's realized that the word residue... Remélem tudják, hogy a maradvány három különböző ö, esetben fordulhat elő. Az egyik a trágyában megjelenő maradvány. Bármilyen jogalkotást terveznek-e ezzel kapcsolatban? Reméljük, hogy igen. A második fajta az, ami megmarad, hiszen mondjuk a tartályban marad belőle, és feltételezem, hogy amiről ön beszél, vagy a szöveg beszél, az, ami az érintett állattól származó tej, termék vagy tojásban megmarad. Remélem, hogy nagyon komolyan veszik ezt a kérdést, a nagyon is intenzív állattenyésztésben az Egyesült Királyságban. Nem lehet egészen egyszerűen megelőzésként használni az antibiotikumot, Ez, erre nincsen lehetőség. Állatorvosi vényre van szükség, és az állatorvosnak kell bizonyítani azt, hogy valami baja van az állatnak, mielőtt ezt használhatja. Ez brit törvény. Egyedül a féregre vonatkozóan van mentesség ez alól. Nos, azt gondolom, hogy a brit gyakorlat rendkívül jó, és ezzel ebből kellene kiindulni, máskülönben összezavarjuk az elméket. Köszönöm. Buda képviselő. de Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy a kindróponnak a következőnek kell lennie. Itt vannak most a gyógyszeres takarmányok, amelyeket javítani kell a nyomon követhetőség tekintetében, tehát a gyártástól a felhasználásig, fogyasztásig, ugyanakkor nem szabad szem elől veszítenünk a következő dolgot. Valamennyi állattartó üzemben a legjobb állattartó üzem az, ahova az állatorvos a lehető legritkábban látogat ki. Tehát biztosítanunk kell, hogy a gyógyszeres takarmányok nem veszélyeztetik az állatok, illetve az emberek egészségét, ugyanakkor nagyon nagy figyelemmel kell lennünk a gyógyszerek felhasználására a megelőző célú felhasználásukra, mivel hogy ha betegség lép fel egy állattartó üzemben, egy gazdaságban, akkor ezt gyógyszeres takarmányjal kell kezelni, de az összes állatot kezelni kell ennek következtében. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr, lenne egy kérdésem a bizottsághoz. Azaz, hogy hogyan akarja egységesen végrehajtani, illetve ellenőrizni a tagá- az irányelv végrehajtását az egyes tagállamokban, ugyanis attól tartok, hogy nem tudjuk majd kontrollra tartani ezt a jogszabályt, és a gazdálkodók uh, Itt ugye 13,7 hát millió állattartó van, és mindez pluszköltségeket eredményezhet az engedélyezés okán az egyes üzemekben. Itt például élelmiszer ellenőrzések esetében ezen gyógyszeres takarmányoknál nem lehet kizárni, hogy ezek a mobil takarmány keverők esetében nem lehet explicit módon kizárni, hogy minden egyes mezőgazdasági üzem, amely ilyet alkalmaz, esetleg 500 eurós pluszköltséggel számolhat, mivel az ilyenfajta készülékeknél egy kiegészítő engedélyre lesz szükség, felvilágosításra van e tekintetben még szükség. Elnök, köszönöm, Viegas úr következik. Obrigado. Eh, eh, Köszönöm. Talán azzal kezdeném, hogy eh, néhány fogalmat tisztáznék, amit az előzetes bevezetéskor nem hallhattunk. Ami a gyógyszeres takarmányt illeti, ez egy olyan takarmány, amelyet állatoknak adnak, és amely egy előkevert keveréket tartalmaz. Egyfajta előkeveréket, premixet tartalmaz. Tehát, hogyha mondjuk 800 mg gyógyszert keverünk egy tonna takarmányba, azt nem így fogják kiadni, hanem egy premixet hoznak létre egy üzemben, amelyet az állatoknak szánt vény alapján állítanak össze, és utána ezt szállítják le a gazdálkodásokra. Tehát van egy gyógyszeripari folyamat, amelyen létrehozzák ezt a premixet, vagy előkeveréket, és ahhoz egyfajta hordozót, például egy tejterméket határoznak meg, és ami a takarmányozást illeti, az üzem fogja a takarmányba bekeverni a vénynek megfelelően, az adott esetnek megfelelően a gyógyszert. Ami ezt a mostani javaslatot illeti, egy plusz percet kérnék, hogy ezt hadd magyarázzam el, mert azt gondolom, hogy korábban nem kértem szót, a rendes sorrendben akartam szót kérni. Ez nagyon fontos, hiszen hogyha van egy gazdálkodás, ahol mondjuk 30 ezer sertés van, akkor nem lehet így eljárni ez csak valami utolsó sorbani meg, megoldás lehet, hiszen nem egyenként kezelik ott az állatokat. Azt mondják, hogy nem tanácsos a vízbe való keverés, de hát van olyan helyzet, amikor ez az ideális megoldás, mert hogyha például egy állat beteg, akkor nem éhes, éppen ezért óriási hiba kizárni az ivóvízbe keverést. És ami a kettelésből tartott állatokat illeti, nagyon nagy általánosítás az antibiotikumok felhasználásával kapcsolatban, és ez teljesen ellenébe megy az antibiotikumok rendes felhasználásának. Köszönöm. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, ott fent azért van egy óra, nézzenek rá néha. Pan poseł Flamankana. Flamankana képviselő. Okay, okay. Okay. Yeah. Szára. Szára képviselő. Sorry. Ja, nur noch, eh, äh, ich, das Thema ist... A téma nagyon érzékeny. Egy eh, állatorvosi konferencián különféle dokumentumok mutatták be, hogy a gyógyszerek alkalmazása mennyire eltérő a gazdaságokban. Ugyanakkor a gazdaságokban is óriási különbségek lehetnek. És éppen így a menedzsmentben is óriási különbségek vannak. Tehát, és most én még az egyetlen, aki Holszni kollégának igazat ad, a minimalista stratégiát kellene követni, nehogy az a benyomás alakuljon ki, hogy bármennyi eszközt alkalmazhatunk. Tehát, hogyha az egyik orvos nem írja föl, akkor majd ír egy másik, aztán majd találkozunk valahol az autópályán, és akkor odaadja nekem azt a vényt. Tehát ennél azért, fel, ennél azért felelősebb ez a dolog. És nézzük meg, hogy itt a minimalista stratégiát hol tudjuk alkalmazni, hiszen óriási különbségek vannak itt a gyógyszerek alkalmazásánál az állattenyésztésben. Köszönöm, pani poseł Sanora. Köszönöm szépen, Szenra képviselőasszony. Köszönöm szépen. Egész rövid leszek. Ez az eszmecsere mm, egészen elkeserít. A társadalom is látja már, hogy mi a helyzet. Hiszen a következő kérdés merül fel. Az állattenyésztés olyan nagy egységekben egyáltalán összeegyeztethető azzal, hogy olyan takarmányt adnak, ahol semmilyen maradékanyag nincsen. Tehát ebben mindenki egyetért? De igazából nem csak a beteg állatokról beszélünk, hanem az összes állatról beszélünk, és akkor felmerül a következő kérdés. Lehet-e ezt így folytatni? Az ipari állattenyésztés, Fentartható így? Akkor most végezetül házakám asszony. Köszönöm, elnök úr. Én nem vagyok régóta az Európai Parlament tagja, de ez a javaslat számomra igazából az egyik legátláthatatlanabb. Tehát itt nagy állatcsoportokról van szó, tehát tudjuk, hogy hol van sok állat az intenzív állattenyésztésben. Ott pedig eh, az állatok nem igazán robusztusak, nem igazán ellenálló képesek, hogyha van egy fertőzés, akkor mind megbetegszik. És eh, annyira észszerűtlen ez a dolog, hogy ezt csináljuk, éppen ezért van ennyi antibiotikum, és ezért van ennyi antibiotikum rezisztencia. Tehát, hogyha ezt így nem tudjuk rendbehozni, akkor nem tudom hogyan. Akkor köszönöm. Esetleg még röviden a bizottság képviselői nyilatkozhatnak, de februárban és áprilisban is beszélünk még erről a témáról. Mert nyilvánvalóan akkor is hozzá lehet majd szólni akkor a Szánkó főigazgatóság képviselője röviden kérem nyilatkozzon a kérdéshez. Nagyon röviden. Eh, Köszönöm. Megpróbálok úgy válaszolni, hogy össze fogom a válaszok egy részét, és aztán majd a kollégámmal még újfent összefogjuk a kérdéseket. Az első visszajelzések, ezek tehát, amelyeket az önök részéről kaptunk. Nem próbálok részletekbe bocsátkozni, egy általános választ kívánnék adni a legfontosabb kérdésekre, amelyek itt most felvetődtek. Itt van egy részről a gyógyszeres takarmányok alkalmazása, felhasználása, az antibiotikumok felhasználása az állattenyésztésben, az intenzív állattenyésztésben Nos, ismétlem, tekintetbe vettük az utóbbi évek tapasztalatait, mely szerint a gyógyszeres takarmány a legjobb eszköz arra, hogy elkerüljük azt, amelyet önök közül néhányan felvetettek, mégpedig a visszaéléseket az antibiotikumokkal, az antibiotikumok nem megfelelő felhasználását, hiszen igazából ez a probléma. Az ipari állattartás természetesen etikai kérdéseket is felvet, erről meg vagyok győződve, ugyanakkor a gazdasági vetületeket is számításba kell venni, amikor az ipari állattenyésztésről szólunk, a nagyüzemi állattenyésztésről szólunk tehát ez egyfajta kompromisszum, amit el kell érnünk azok között, ami itt a tényezők, önök közül egyesek felvetették a költségek kérdését, illetve az állatok jólétének kérdését, hiszen erről is szólunk, és mindennek tetejében pedig ott van az emberi egészség szempontja. Mindezen tényezőknek teljes mértékben tudatában vagyunk. Egyesek felvetették a szennyezés problémáját, az, a transfer, az átvitel problémáját ezen gyógyszerek esetében, amelyeket sajnos nem lehet elkerülni. Ez technikailag lehetetlen, ez valamennyi gyártási folyamat során antibiotikumok vagy egyéb gyógyszerek során megtörténik. Megpróbáljuk javítani a minőséget, az ellenőrzéseket, megpróbáljuk felhívni az érintettek figyelmét erre a problémára, és rendeletünk kulcspontja az állatorvosok ágazata, az állatorvosi szak, szakértők, az ő szakértelmük, ez az egész rendeletnek a kulcsa, ők azok a szakértők, akik képesek az antibiotikumok helyes alkalmazását meghatározni, ezt irányítani, hiszen az antibiotikumokat használnunk kell, ez minden kétségen kívül van. És egyetértek önökkel, hogy mindenekkel kapcsolni a többi állatgyógyszerekkel kapcsolatos rendelettel. A fő dolog itt tehát az, hogy helyesen alkalmazzuk az állatgyógyászati készítményeket, mégpedig állatorvosok szakértelmétől kísérten. Az, hogy a felhasználás körét kiterjesztettük. Nos, itt nem gondoltunk az antibiotikumokra. A gyógyszeres takarmányok az emberi fogyasztásra szert élelmiszereket előállító üzemekben mindig antibiotikumoknak tekintendők, vagy tekintettek, noha más fajta gyógyszerekről is szó van itt. Az antibiotikumok használata erős korlátok között kerül alkalmazásra. Itt krónikus betegek, betegségekről van szó, ahol nem használunk antibiotikumokat. Azt gondolom tehát, hogy az antibiotikumok használata ezen rendet következtében nem fog erősödni vagy fokozódni. Van-e még más dolog? Elnök, köszönöm szépen. Ezzel az első eszmecserét ezen témakör kapcsán lezártuk, és ahogyan elmondtam, ezt a témát még fel fogjuk vetni. Tessék, Agiléra asszony, önné a szó. Agiléra asszony, egészen röviden. Valóban az idő szorít minket. Csak egy valamit szeretnék tisztázni. A gyógyszeres takarmányok esetében a teljes állatállományok kezeléséről van szó. Természetesen itt a nagyüzemi állattartás eseteiről van szó, ezt nem lehet megkérdőjelezni, de ez egy másik vitatágyát képezheti. Egy jobb harmonizáció révén sikerül majd az állatok kezelésén javítani, illetve az irányelvet jobban végrehajtani, és több garanciát teremteni az állatok kezelése, illetve az emberi egészség vonatkozásában erősebb követelményekre van szükség, és ennek megfelelően kell előre vinni a harmonizációt, tehát a jelenlegi helyzettől eltérően. Csak bátorítani tudom önöket, ezt a vitát folytatnunk kell, elnök úr, és természetesen különböző témákat tisztáznunk kell, ahol még kétségek állnak fenn. Elnök, köszönöm szépen. Nagy örömmel várjuk a további együttműködést, köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim! Nem térünk át azonnal a következő napirendi pontra. 2014. júliusában a bizottság kiadott egy közleményt a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tárgyában az élelmiszer ellátási lánc vállalatai kapcsán. Itt nincsen előzménye annak, hogy ezt európai szinten szabályozták volna korábban. Európának, tehát itt jogszabályokat kell alkotnia. Az IMKOS bizottság egy saját kezdeményezésű jelentést óhajt készíteni a tárgyban és véleményt kérnek. Ahogyan mondottam, nem jogalkotási kezdeményezéshez. Fontos tehát ezt szem előtt tartanunk, és hölgyeim és uraim, szakértőink természetesen itt vannak, vannak már jelentések, amelyeket kidolgoztak, megint is asszony is itt van, azonnal meg is kapja majd a szót. Úgy vélem tehát, hogy fontos ebben az összefüggésben, hogy itt egy nem jogalkotási jellegű kezdeményezésről van szó, amely kihat természetesen a vélemény megszövegezésére is. Önök ezt bizonyosan tudják, de még egyszer ki kell ezt jelentenem, hogy mindenki szemére világos legyen ez a tény. Tessék, is asszony, szó, kérem röviden szóljon. Um, Köszönöm. Tehát igazából milyen típusú véleményről is van szó. Döntést kell tennünk. Az 54-es szabály viszont itt lehetőséget ad arra, hogy a plenárison is befolyásoljuk a végső véleményt. Azonban az IMCO bizottság itt illetékes, Természetesen együttműködünk, ő, ők az 53-as szabályra hivatkoznak, ez pedig számunkra megnehezíti a plenárison történő módosítók benyújtását. Tehát itt igazából esély is van, és egy csatára is lehetőség. Tehát itt igazából a mi szakbizottságunktól egy egyszerű véleményt várnak, ez pedig igazából el, arrébb visz minket attól, ami pillanatnyilag elő van terjesztve, és nyitva vagyok a elnök álláspontjára, hogy mennyit harcolhatunk az 54-es szabály értelmében. Tehát itt szükség van-e több szabályzásra a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tekintetében, hiszen ez károsan hat ki a KKV-kra és a felhasználókra. Bár voltak itt egész 2012 óta állásfoglalásaink, azonban, ahogy utalt arra elnök úr, amiről most beszélünk, az nem jogalkotás. De lehetőségünk van, hogy befolyásoljuk a gondolkodást a bizottságon belül, és igazából az egész élelmiszer ellátási láncon belül. Felhívom a kollégák figyelmét arra, hogy tegnap volt egy első jelentés a élelmiszerellátási láncról. Ez megpróbálja, hogy elérni, hogy önkéntesen tekintsenek el a tisztességtelen eljárástól. Tehát egy önkéntes megállapodásról van szó. Sok érintette kiskereskedő, nagykereskedő vállalatok, mezőgazdasági termelők nem látják túl erősnek ezt. Az én megközelítésem az általunk írandó vélemény ez nagyon rövid lesz. Amennyiben akaszt minket a fenntartható élelmiszertermelés sorsa az Európai Unióban, akkor garantálnunk kell, hogy fenntartható árakat fizetnek a termelőknek az élelmiszer termelési lánc végén. A BBC Panoráma műsorában volt egy műsor arról, hogy a kiskereskedők hogyan szedik ki a pénzt a szállítókból. Látjuk annak példáit, hogy friss termét, friss termékeket termelnek, viszont igazából ennek a költségét a termelők fizetik meg. És ami számomra egy kihívás, és a segítségüket kérem, hogy hogyan, lehet egy, hogyan maradhat életben egy ilyen vélemény a plenárison. Hiszen az emberek nem mindig szavaznak, de beszélnek. Most az utolsó megjegyzésem, mert tudatában vagyok az időnek, Hogan biztos egy meghallgatás során azt mutatta, hogy messzebb menne abban, hogy foglalkozna az ügyjel. És pedig úgy, hogy észleli a tisztességtelen módszereket a élelmiszer ellátó láncban, és megpróbálna segíteni a termelőknek. Úgy gondolom, hogy esetleg üdvözölni ezt a nyomást. De az biztos, hogy a legfontosabb az első kihívás az, hogy milyen formája legyen a véleménynek, és szüksége van, szükség van a frakciók támogatására is. Szerintem az önkéntes megközelítés helyén való, de nem elégséges az eredményhez. Amiatt aggódunk, hogy igazából az önkéntes alapból nem tudjuk megítélni, hogy ez a dolog akár középtávon hatékony lehet-e akkor várjunk mondjuk két-három évet, és ne csináljunk semmit, végezetül pedig mit csinálnak a tagállamok? Mindenki valami mást tesz, és ez nem túl jó megközelítés. Jobb lenne véleményem szerint, hogyha összehangoltabb megközelítés lenne. Köszönöm. Pewnie się zgadzam, że e, podejście krajowe jest tutaj zasłane. Teljesen egyetértek azzal, hogy a nemzeti megközelítések nem elég erőteljesek, különösen ami a nagy viszontkereskedőket illeti. Úgy gondolom, hogy Meginis kolléga támogatni fogjuk az ön kezdeményezését azzal kapcsolatban, hogy megfelelően figyelembe vegyék az ön szövegét. Buzek úrral, az elnökök értekezlekének az elnökével fogok erről beszélni. Most pedig két percben adom meg a szót. Brennan képviselőnek. Köszönöm szépen. Meginis képviselő beszélt arról, amit én most folytatnék, hogy különböző országokban féleképpen folynak a dolgok. Az egyik előnye az az, hogy így az egyes tapasztalatokból lehet tanulni, és egy brit felvetést most elmondanék. Sokat beszélünk az Egyesült Királyságban jelenleg a tejárakról. Ez nem feltétlenül kötődik a tejkvóta rendszer végéhez. Tegnap jelent meg egy jelentés az alsóháznak az illetékes szakbizottsága részéről, különösen ami a tej ár kérdését illeti, és ők beazonosították azt a tényt, hogy az élelmiszerláncban, ami A Brussels Code judicator megközelítés, ami a brit megközelítést illeti, az az, hogy um, a termelők és az eladók közötti kapcsolatot próbálják felmérni és elérni azt, hogy a gazdák számára is előnyös legyen mindez. A tegnapi jelentésből az derül ki, hogy a kormány célja, hogy felülvizsgálja az eddig kialakított 2016-ig az eddig kialakított rendszert, és egyre nagyobb aggájjal figyelik azt, hogy ezt a szerepet hogyan lehet kibővíteni azért, hogy a termelőket is bevonják az láncba. Ebből fontosnak tartom, amit megint képviselő is elmondott saját maga, miszerint ezen önkéntes ellátólánc kezdeményezésben, amelyre kapcsolatban tegnap jelent meg a jelentés, és az első éves jelentésük most jelent meg, az az, hogy nem vonják be a gazdákat ebbe a folyamatba, nem képviselik őket. Tehát, hogyha az ellátóláncot megfelelő minőségben akarjuk garantálni, legyen az pán-európai kezdeményezés, vagy egyes országokból ö, jövő kezdeményezés, fontos a minőségrendszer, és fontos, hogy a gazdákat is képviseljék a rendszeren belül ami a tisztesség kérdését illeti, természetesen oda kell erre figyelni, és mindenképpen bátorítani kell a gazdákat arra, hogy bevonjuk őket a rendszerben, máskülönben nem lesz megfelelően működő rendszerünk. Elnök, köszönöm. Smith képviselőnek adom meg két percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Meredith vezeti az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat, és biztos vagyok abban, hogy megfelelően fogja képviselni a szakbizottságunk véleményét. Úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni az élelmiszerláncban kialakított tisztességtelen gyakorlatok és a kialakított törvényi keretek között, hiszen van egy jogalkotás és egy nem jogalkotási eljárás két szakbizottság között, és azt gondolom, hogy jogosan mondjuk azt, hogy ami az élelmiszerellátólánc illeti, annak más a struktúrája, mint az általános kereskedelmi törvényeknek. Én magam is jogász vagyok, és tudom, hogy ami az élelmiszerellátást illeti, az foglalkozik olyan termékkel, amely megromolhat, amely időérzékeny, és az ágazaton belül nagyon sok gazdálkodó nagy mértékben különbözik egymástól. Tehát nem tudom, hogy ez hogy lehet így folytatni. Jó lenne, hogyha a valós életből hoznánk ide fel példákat a mostani tárgyalásba, hiszen a status quo nem működik. Én Skóciát ismerem a legjobban, és az Egyesült Királyságot. Elég Szörnyű példákat hallhattunk arra vonatkozóan, hogy valóban van probléma, ami azt mutatja, hogy mennyire nem működik a mostani rendszer. Az előadónk is kiszámolta, pontosabban egy cég kiszámolta, hogy 28 százalékkal nő 2014-re az élelmiszer iparban a a csődbe ment vállalatok száma. Minden ötödik tagja az ellátó láncnak különbe ütközik a kifizetésekkel kapcsolatban, és 90-120 napos fizetési határidővel kell dolgozni, ami nagyon sok szervezet számára nagyon komoly probléma. Ami az élelmiszeripari felelőst illeti az Egyesült Királyságon belül, egyértelmű, hogy nem megfelelően van ez meghatározva. És mindenképpen üdvözlendő felvetés, amit itt láthatunk a szövegben, de nincsen mechanizmus a titkosított vagy anonim panaszokra vonatkozóan, és ezért nem vesznek ebben részt a gazdák, mert tartanak a piaci kihatásoktól. Tehát fontos, hogyha az élelmiszerellátó szektorról van szó, ágazatról, akkor külön kell ezt kezelni, nem ugyanúgy, mint az általános jogban. Elnök, köszönöm szépen. Zula képviselő. Köszönöm, elnök úr. Új vagyok a parlamentben. Azzal a szendékkal közeledtem ez az intézményhez, hogy valamilyen nagy lélegzetű dolgot hozunk létre, az egységes Európát. Nos, ebben a specifikus esetben, amikor megnéztem ezt a jelentést, az volt a célom, a szendékom, hogy azt hozzuk létre, amit annyit emlegetnek a tagállamokban, azaz az egységes piacot. Ezt akkor lehet létrehozni, hogyha vannak közös minimum szabályok. Ebben az esetben eh, az a tény, hogy eh, ez a jelentés nem óhajt közös minimum szabályszint létrehozni, hanem önkéntességre hagyja ezen szabályok alkalmazását. Nos, eh, újonnan érkezetként ezt nem értem, hogy milyen konkrét kihatásokkal járhat mindaz, ami munkánk eredményeként itt létrejön. A tanulmányban sok számadat felmerül, mely szerint vannak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, ezek elég elterjedtek, a megkérdezettek nagy része felpanaszolja ezeket. Olyan ágazatban, ahol a határokon átnyúló kereskedelem aránya rendkívül magas, ott az lenne a minimum, hogy garanciákkal lássuk el ezt a kereskedelmet. A megközelítés ezen hiányosságai szerintem tovább fékezik a piac fejlődését, hiszen kevéssé szabályozott ez a rendszer, és ez a kiskereskedők számára, akik inkább a minőségre, mint a mennyiségre helyezik a hangsúlyt, kevés profitot fog eredményezni, és bizonyosan veszteségeket okoz számukra. Azt hiszem, hogy szoros nyomást, erős nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy ez a kezdeményezés ne rekedjen meg az önkéntesség szintjén. Köszönöm. Köszönöm. Tényleg. Itt mégiscsak van egy szabad piac. Ropé úr, egy percre. Köszönöm szépen. Igen, ez a téma főleg azokban az országokban, ahol alacsony az együttműködés szintje. Itt a verseny tekintetében elég gyakoriak a tisztességtelen eljárások az élelmiszerellátási láncban. Litvániában például a, az egész lánc kifacsarta a termelőket. És Igazából 16 cent a tej literenkénti ára. Így azt látjuk, hogy az emberek ott hagyják a tejtermelést, elhagyják a vidéket, és ez a helyzet. Tehát mindenképpen egy világos irányelvre van szükségünk, amely szabályozná a viszonyokat a termelő és a kiskereskedő között. Ez lenne a tisztességes verseny. Bogovics úr egy percre. Köszönöm. Ez a vita, amely a tisztességtelen gyakorlatról szól, pillanatnyilag állóvízben van. Én Szlovéniából jövök, és ugyanez a kérdés Szlovéniában is megvan. A termelők igazából nem képzik ennek a láncnak a részét valahol. Egyre inkább válság van, válságba kerülnek, a az üzlet igazából kényszeríti, a kereskedelem kényszeríti a termelőket, hogy csökkentsék az árat. Mindenképpen valamilyen ösztönzőre lenne szükségünk, vagy a mi piacunkon, vagy a globális piacon, különben az embereknek sokkal több nehézségük lesz a jövőben. Egnyú képviselő? Elnök úr, a vita elején azt mondta egészen világosan, hogy nem lesz ebből semmilyen rendelet vagy jogszabály. Hogyha ez így van, akkor miköze a bizottságnak ehhez, akkor minek itt előadó, és mi történik? Tehát, hogyha igazából nem lesz a vége semmilyen jogszabály, akkor minek? Én igazából azt sejtem, hogy itt a végén mégiscsak lesz valamilyen jogszabály, igazából senki sem akarja bevallani, sem ön, sem a bizottság felvilágosítani, hogy itt mi zajlik. Igen. Az illetékes bizottsága a belső piaci bizottság. Mi igazából csak egy véleményt készítünk elő. Természetesen a bizottság közleményéről van szó, az elején ezt nem is titkoltam el, és nem aktív megközelítésről. Köszönöm, elnök úr. A szabad piacnak nem azt kell jelenteni, hogy bárki azt csinál, amit akar, de ez történik. És Nyugat-Európában működnek a kereskedők, ahol nyilvántartásba vannak véve, bizonyos termékeket bizonyos áron forgalmaznak. Hogyha ugyanezt a terméket mondjuk keleten állítják elő a saját piacaikra, akkor sokkal alacsonyabbak a költségek, általában alacsonyabb minőségűek a termékek, azonban az ár ugyanaz marad mint a nyugati termékek esetében. Úgy gondolom, hogy minnyáján tanúi voltunk ennek, és számomra úgy tűnik, hogy ennek a bizottságnak világos, világosan állást kellene foglalni abban, hogy mi történik. Hogy igazából Kelet-Európában, vagy a tagállamokban lehet magas minőségű élelmiszert kapni, a szupermarketekben is megvannak ugyanazok a márkák keleten és nyugaton is, de elképzelhető, hogy a minőség kelet és nyugat között más. Tilájak. Euh, euh, euh, Köszönöm. Megint ezt képviselőt megerősíteném, megnyugtatnám, hiszen nagyon oda fogok figyelni erre a kérdésre, és nyomon követem. Hiszen úgy gondolom, hogy az összes most alkalmazott gyakorlatot listára kell venni az ellátuláncon belül. 30 éve küzdök én ezért nemzeti szinten Franciaországban, úgyhogy van tapasztalatom a kérdésben, hiszen egy nagy kereskedelmi láncot elítéltettem, és elértük azt, hogy anonim módon részt vehessenek ezen kollektív panasztételben, amelynek során tíz év eljárás után sikerült elérni az eredményt. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egész Európai Unió területén ezen gyakorlatok léteznek, úgyhogy közösen kell elgondolkoznunk azon, hogy hogyan lehet küzdeni ezen gyakorlatok ellen, hogyan lehet azokat felszámolni. Pani poseł Hans Garcia. Garcia képviselőasszony. Köszönöm. Európai szinten szabályt szeretnénk létrehozni, valamilyen jogszabályt, amely felsorolja a tisztességtelen gyakorlatot és ellenőrzés vezet be a tagállamokba. Spanyolországban már van egy ilyen lehetőség, hogy közigazgatási bírságot szabunk ki. Az élelmiszer lánc Spanyolországban ebben a tekintetben úttörő munkát végzett, és most érkeznek be az első eredmények. Kis eredmények, de azonban valami már van. Ez pedig eh, nagyon fontos, és ez segíthet nekünk, hiszen meg kell adni ezt a lehetőséget, hogy közigazgatási szankciókat lehessen kiszabni. Én nem hinném, hogy itt a bizottság megközelítése elavult lenne, éppen azért McGinnis asszonyt támogatom, hogy sokkal erősebben ítéljük meg ezt a dokumentumot, mint egy vélemény. Itt tennünk kell valamit. Nikolson képviselő? Köszönöm, elnök úr. Én is azt mondanám, amit McGuinness asszony szándékozik, el kell mondanom, hogy nem győznek meg azok, akik azt mondják, hogy a termelők részeinek a rendszernek, amely a megoldást kínálja. Tehát szerintem ez egyszerűsíti a helyzetet, tehát, hogyha valaki valaminek a része nem biztos, hogy megoldja a problémát. Itt igazából a kereskedelem azt csinálja, amit akar. És ez nagyon szomorú. Meg kell nézni, hogy uh, hogyan tartják ellenőrzés alatt a termelőket, az egész láncot. Tehát a, igazából a termelők uh, igazából az önköltségeik alatt termelnek. Igazából a nagy multik eh, ezt most ezt valljuk be. Egy nemzeti kormány se, egy eh, európai intézmény sem eh, lépett fel ebben a tekintetben a multik ellen. És nem gátolták meg azt, amit csinálnak. Én McGinnis asszonynak sok sikert kívánok, és szerintem ez a megfelelő megoldáshoz vezető út, és nekünk is részt kell benne vállalni. Dante képviselő. Köszönöm, elnök úr. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a bizottság mindig rendkívül hezitáns volt, és éppen ezért pár hónappal ezelőtt csak a közjegyzőjévé vált egy megállapodásnak, ha mondhatom így, egy bizonyos családon belül, hiszen az Európai Unió összes tagállama ezt nem írta alá, és nem ugyanolyan módon alkalmazzák ezt az összes EU tagállamban. Ezért úgy gondolom, hogy hasznos lenne, hogyha mérleget vonnánk ezen csodálatos megállapodásról, amely ilyet úgy mutattak be nekünk, mintha az lenne a megoldás. Tudom, hogy Mary ezt megtalálja majd a válasz összes elemét azzal kapcsolatban, hogy hogyan is állunk ezzel a megállapodással. Ami a gyakorlatokat illeti. Az emberi ö, kreativitás mindig ott van arra, hogy megtalálja a jogalkotó által meghozott hézagokat. Úgyhogy az összes ilyen ö, jogellenes gyakorlatot listába venni szerintem túlságosan ambiciózus, hiszen nem tudjuk, hogy mennyi ilyen létezik. Lenne erre egy példám. Egy francia disztribúciós lánc egy műanyag pénztárgép, egységes műanyag pénztárgépet akar bevezetni. Más országokban ilyen létezik, de más országokban tilos ilyen pénztárokat megvásározni, és konkrétan pont ezen elosztó láncnak a leányvállalata gyártja ezen pénztárgépeket. Hát ez itt akkor nem illegális gyakorlat? Flanagan kolléga. Köszönöm szépen. Jó látni, hogy mivel próbálkozik legalábbis fogla, foglalkozni ez a kérdés, ez egy rendkívül fontos kérdés. Az EU-nak sok kérdésével nem értek egyet, de abban egyetértünk, hogy hogyan kellene itt eljárni, és egyszerűen megdöbbentett, amikor az állattenyésztésből egy személy eljött hozzám, és azt mondták, hogy ebben a szabadpiacban nagyon könnyedén tudnak exportálni Olaszországba vagy Franciaországba, de Nagy-Britanniában már nem Írországból. És ez eléggé sokkoló számomra, úgyhogy remélem, hogy a mélyre megyünk annak, hogy miért nem lehet például hajóra tenni állatokat, mert ott fenyegetik őket azzal, hogyha állat, élő állatot raknak egy hajóra, akkor más élő lény azon nem utazhat. És miért van az, hogy négyszer annyi időbe telik eljutni oda, mint Franciaországba, és miért nagyobb aggály számukra Nagy-Britanniába elküldeni ezen élőállottak, és ráadásul ezen tüntetéseket azok finanszírozzák, akik nem akarják, hogy Nagy-Britanniába exportáljunk. Tehát itt az EU kereskedelmén belül is ezeket meg kellene oldani, de még ezen a szinten sem tudjuk megoldani. Dzisiaj pani poseł Maria Rebinder. Bardzo proszę przedstawić. Köszönöm a bizottság nevében Maria Thank you. Uh... Köszönöm. Úgy gondolom, hogy uh, Beri úr már elmondta, hogy eh, asszony elmondta, hogy mi itt ennek a közleménynek a lényege, és uh, most itt nem fogok részletekbe bocsátkozni a nyilatkozata kapcsolatban. Nagyon figyeltem a megjegyzéseket, és az egyetlen megjegyzésem most ebben a tekintetben az lenne, hogy a bizottság ezt a nyilatkozatot júliusban fogadta el, és most pedig a nyomonkövetés zajlik, azonban ez igazában nem tartalmaz semmilyen konkrét intézkedést. Itt önkéntes cselekedetet javasol, és itt pedig azonban, hogyha a ellátó lánc valamit javasol, akkor megnézzük, hogy a részünkről ez hogyan néz ki, de a nyilatkozat rámutat itt az önkéntes megközelítés gyengeségeire is, hiszen ebben nincsen tényleges végrehajtási mechanizmus. A helyzet pillanatnyilag az, hogy számos tagállatban pillanatnyilag vannak jogalkotási kezdeményezések, amelyek hozzájárulnak ehhez a mechanizmushoz, és a bizottság nyilatkozatának a lényege pedig az, hogy leltárt készítünk ezekről a fejlődésekről, és igazából ez az, amit teszünk. Megkérjük a tagállamokat, hogy nézzék meg, hogy milyen szabályaik vannak, és mi a közleményben pedig Megígérjük, hogy egy év múlva visszatérünk ehhez a témához. Így ez egy köztes lépés, amit most csináltunk. Megkinész asszony, mielőtt befejezem, szeretném megkérni a bizottságot, hogy tisztázzon valamit. Én úgy értem, hogy lesz egy jelentés, amelyet a bizottság az év végéig összeállat. Igaz az? Jól értettem? Igen. Ez a célunk. A jelentés érdekében egy tanulmányt készítettünk, hogy hogyan működik ez az ellátólánc kezdeményezés, és párhuzamosan dolgozunk. Tehát két szövegen dolgozunk párhuzamosan. Tehát nem csak az ellátóláncra, hanem a tagállami szintű önkéntes kezdeményezések hogyan működnek. Utána pedig eh, a tagállamokkal együttműködve csináljuk ezt, és az év végéig szeretnénk a jelentést megírni. De az év végéig meg lesz a jelentés. És szerintem a munkát el kell végezni az év végéig. Igen, köszönöm ezt a tisztázást. Én úgy gondolom, hogy a mi véleményük is hozzájárulhat az önök munkájához, és megszíveli azt, amit beleírtunk. Ez nagyon koherens volt, és egyetértek eh, Jimmel, hogy a termelők nem fognak ilyen kezdeményezések, önkéntes kezdeményezésekbe belemenni, mert úgy látják, hogy semmi esélyük, kiátszák őket a kereskedők, a nagyok. Egnyú úr aggódik, hogy itt most valami jogszabály lesz. Szerintem Nagy-Britannia annak a példája, hogy nem követi ezt. Nagy-Britannia alkalmazza a legszörnyebb gyakorlatot, amitől szenvednek a termelők. És Christine Taken, aki nagyon belevaló, de nem kapta meg a megfelelő eszközöket, szerszámokat, hogy fellépjen a tisztességtelen gyakorlat ellen. Most a lényeg az az, hogy gyűjtsük össze, hogy mi történik, és szerintem a lehető legerősebb pozíciót kellene itt képviselnünk az agbizottságunkban, hiszen hogyha valaki azt mondja, hogy legyen önkéntes, aztán puha, puha, még puhább, akkor semmilyen nyomást nem tudunk gyakorolni az ellátóláncra. És nem veszik észre, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a dolgot. Ennek úr, hogyha önkéntes megközelítést alkalmazunk, én ezt üdvözölném, hiszen számosan félnek, és tenniük kell valamit, tehát tegyünk valamit. Köszönöm szépen. Bizonyosan észszerű rögzíteni, amit ön mondott, Megénisz asszony. A jelentés előkészítése a bizottság részéről. Nos, ezt illetően bizonyosan számításba kell venni azokat a dolgokat, amelyek itt a saját kezdeményezésű jelentésünkben, a véleményben felmerülnek majd, tehát remélhetőleg a javaslataink nagy része átkerül majd az önök dokumentumába. Azt hiszem, hogy mindez a Meginis asszony gazdag tapasztalataiból is adódik, az ilyen nehéz komplex témák során ez nagyon megbecsülendő. Ezzel ezt a pontot le is zárhatjuk, és Megénész asszonynak csak sok sikert kívántok így végezetül. Ehhez a rendkívül nehéz, komplikált témához. Nagyon érdekes volt az Európai Bizottság részéről hallani, hogy még készül ez a jelentés. Az Európai Bizottság készíti, ez mindenképpen bizakodóvá tesz minket. Köszönöm szépen. Most pedig átterünk az utolsó napirendi pontra ma, a 11-esre, mely egy eszmecsere azon véleménnyel kapcsolatban, amely egy saját kezdeményezésű jelentéshez kapcsolódik az INTA szakbizottságban. Itt A TTIP tárgyalásokról van szó, illetve a tárgyalások fő eredményeinek értékeléséről, amely tárgyalások már 2013. júliusában megkezdődtek. A parlament álláspontját kell itt kialakítani, illetve kifejezésre juttatni. Már elmondottam, hogy az INTA szakbizottság az illetékes a témának, de a mi álláspontunkat is meg kell hallgatni. Ezt a véleményt De Castro és Nicholson képviselők dolgozzák ki. Lange úr a jelentéstevő az INTA szakbizottságban, az elnök. Úgy vélem tehát, hogy most a vélemény megfogalmazóinak kell szót adnom. Először De Castro úr kap szót. De Castro úr, nagyon röviden, kollégák, Jimmel fogjuk bemutatni ezen véleménytervezetünket, mégpedig február 23-án, 24-én fog ez megtörténni. Ma tehát egy első eszmecserét tartunk, és szeretném megragadni ezt az alkalmat, illetve ezt a fél órát arra használni, hogy meghallgassam a kollégák véleményét azon dokumentumot, illetve amelyet együtt meg kell fogalmaznunk. Leginkább azt szeretném meghallgatni, hogy milyen meggondolásaik, megjegyzéseik, aggodalmaik vannak a kollégáknak ezen fontos tárgyalások kapcsán. Nos, ezen bevezetőmben szeretnék mindenkit a arra emlékeztetni, hogy itt egy eh, nagyon fontos eh, kereskedelem mi eh, részről van szó az USA és az EU között, a mezőgazdaság területe. Ez több mint 7 milliárd eurós pozitívumot eredményez az EU számára, tehát az EU-s export az USA-ba meghaladja az USA-ból EU-ba irányuló importot. Az egyenleg erőteljesen növekedett, 37%-kal az elmúlt 10 évben, és most már elérte a 7 milliárd eurós volument. Éppen ezért megjegyzéseink, észrevételünk, aggodalmaink bizonyosan kapcsolódnak ahhoz, hogy Európának rendkívül fontos az USA beli piac, és itt nem csupán a VEM, jellegű akadályokról van szó, hanem leginkább a nem vám jellegű akadályokról, amelyeket az USA az európai élelmiszer és mezőgazdasági termékek útjába állít. Nos, elemeznünk kell itt a különböző lehetőségeket, kockázatokat, amelyek ezen fontos tárgyalássorozathoz kapcsolódnak, és fel kell hívnunk a figyelmet nem csupán a az európai érdekekre, hanem aggodalmainkra is, amelyek sok területhez kapcsolódva már kifejeződtek. Ennyi lenne részemről, nem akarok több időt elrabolni, de nagyon nagy érdeklődéssel fogom majd hallgatni a kollégák aggodalmait. Elnök, köszönöm szépen. Nicholson úr kap szót. Yes, Chairman, I'll, I'll be a... Köszönöm, elnök úr. Rendkívül rövid leszek én is. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy meghallgassuk az összes szakbizottsági tag véleményét. Egyértelmű, hogy rendkívül izgalmas időszak következik, ami a párbeszédet illeti a ttip kapcsolatban. És biztos, hogy nagyon fel fognak gyorsulni a dolgok a következő hónapokban, amennyiben ez sikeres lehet. Az igazság az, hogyha különböző emberekkel beszélünk, és különböző területekről beszélünk, akkor biztos, hogy rendkívül nagy lehetőségekről beszélnek. Egyrészt az upsiding, másrészt a downsiding szempontjából is, tehát lehet, hogy csökkennek, vagy lehet az is, hogy erősödnek az előírások bizonyos területekkel kapcsolatban, tehát lehet, hogy lesznek nyertese és vesztese is ennek. De egyáltalán nem biztos, hogy ezt sikerre lehet vinni. Nekünk vannak bizonyos szabályaink az EU-ban, ez alapján kell tárgyalnunk, ezt egyértelművé tettük, hogy semmilyen módon nem fogunk engedni az Európai Unió bevezetett szabványokból, ezek a legmagasabb szintű szabványok, ez egyértelmű. Én úgy gondolom, hogy bizalommal kell ezen tárgyalásokat elindítani, hiszen nem hiszem, hogy bármitől félnünk kellene az EU-ban, ami az Egyesült Államokat illeti, és ez kell, hogy a kiinduló pontunk legyen, ez kell, hogy egyfajta erősség legyen a kezünkben. Biztos, hogy én nem félek ettől a tárgyalástól, és remélem, hogy a rendelkezésre álló rövid időn belül elnök úr ezen kérdésről megfelelően tudunk vitázni. Ez lesz talán az egyik legfontosabb kérdés itt a parlamenten belül, amely amelyel itt a szakbizottságban foglalkoznunk kell, ez nem szabad, hogy ezzel kapcsolatban illúzióban ringassuk magunkat. És lehetséges, hogy ez attól fog majd inkább függni, hogy az Egyesült Államok mit akarnak, nem attól, hogy mi mit akarunk, hogy ők mit akarnak elérni. Mi készen kell, hogy álljunk, hogy végezzük a munkánkat, és biztos, hogy én meg akarom védeni az Európai Unió mezőgazdaságának a legjobb érdekeit, és nem hagyom, hogy azt eladják néhány autó, az Egyesült Államokban eladott autó miatt. Elnök, köszönöm. Most pedig Dorfman képviselőnek adom meg a szót az eszmecsere keretén belül egy percben. Köszönöm, elnök úr. Árnyék előadó vagyok ebben a tévában, az Envi-ben, és ott is lefolytattuk ezt a vitát ma délelőtt. Úgy gondolom, hogy ahogy a vitát lefolytattuk ott, kiderült, hogy a TTIP-ben számos problémás pont van az élelmiszer területen is. De szerintem alapvetően nem kellene állandóan azt mondani, hogy mit nem akarunk. Van egy ilyen érzésem, hogy itt a különféle véleményekben csak az van, hogy mit nem akarunk. Tehát szerintem gondolkozunk el azon is, és előadok de Castro előadónak igazat, hogy írjuk le, hogy mit akarunk. Tehát mit várunk el az amerikaiaktól, főleg az élelmiszer területén. Tehát az biztos, hogy van itt elég elvárni való, tehát a védett eredet megjelen, megjelölés, ahol az Egyesült Államokban nagyon rossz a helyzet, számos olyan kereskedelmi korlátozás van, fitoszaniter háttérrel, tehát például a marhahús export tilalma, zéró tolerancia, teljes mértékkel értetetlen a bor esetében. Tehát ezek itt kereskedelmi korlátozások. Tehát van egy-két dolog a mezőgazdaság területén, ahol azonban előre léphetnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Heitemans, köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék csatlakozni Dorfman kollégához jó lenne, hogyha a pozitív szempontokat kidomborítanánk itt az Agri szakbizottságban, hiszen ez a tej ágazatnak is esetet, e, esélyt adna. Tehát például itt vannak a tojóketrecek is. 2012 óta az Európai Unióban ezek tilosak. Azonban, e, hogyha olyan országokból hozzuk be a tojást, ahol a tojóketrecek megengedetek, akkor itt nagyon nagy lesz a konkurencia, az olcsó konkurencia. Figyeljünk azonban arra is, hogy a mi követeléseinket is betartják. Ezek ismertek. A, hogy mi van a szárnyas te, tekintetében azonban a disznók, illetve a marha esetében nem tudjuk. Tarabella képviselő? Nos, euh, elnök úr, euh, ne bízunk annyira ebben a TTIP-ben, mert mi nem vagyunk annyira pragmatikusak, az USA beli politikusok védik a gazdálkodókat, és a támogatásokat az usa kívül csökkenteni óhajtják, tehát ne legyünk naivak, ami az amerikai szereplőt illeti, egyes dolgokat mindenképpen meg kell vizsgálni. Az ISDS-ről beszéltünk, ez mindenképpen egy olyan eszköz, ami nem segíti a közegészségügyet és a mezőgazdaság szektorát sem. Az ISDS-t egyesek akarják, ez divatban van, a bizottság továbbra is meg akarja őrizni az ISDS-t a tárgyalásokon belül ezt a magán választott bírósági testületet, ennek az alkalmazását. Nos, a cukor ágazatában sok megállapodás uralkodik, a belső piacot védi az USA, Protekcionizmust emlegetünk mi, ezt panaszoljuk fel, aztán itt van a tej ágazata, ez egy őrület, ami történik, hiszen Európa Kanadába akar exportálni, hozzánk érkezik Új-Zélandról tej, az kanadaiak pedig Új-Zélandra viszik ki a tejet, tehát a tej így ilyen hatalmas utakat tesz meg, én nem vagyok protekcionista, de úgy vélem, hogy a bizottság nem gondol, tehát, hogy mit is csinálnak a nagy gazdasági szereplők mezőgazdasági területen, azt hiszem, hogy nem szabad naívnak lennünk. Itt az, köz, az állami piacról beszélünk, sajnos gyorsan el kell mennem, mert 7 órakor van egy találkozom a parlamenten kívül. Köszönöm, hogy meghallgattak. Pányi poszol Neuchel. second more. Ganz herzlichen Dank. Köszönöm. szépen szépen, Tarabellaul. Tarabellaulnak is köszönöm ezeket a lendületes szavakat. Nos, én a TTIP mellett nem lennék jelenleg. Sok dolog van itt az Agrárszakbizottsággal van köze, de ez több, mint kereskedelmi megállapodás. Sok dolog még nincsen tisztázva a választott bíróságok az SDS véleményem szerint veszélyeztetik a demokráciát, a standardek csökkentése szintén nem támogatható részemről. Van itt egy belső dokumentum a német Bundestag részéről, a tudományos szolgálat részéről a német Bundestagban, és ezen belső dokumentum világosá teszi, hogy ha a TTIP létrejönne, akkor a gént takarmányjal etetett állatok megfelelő címkézése nem lenne biztosított, tehát a standardeket mindenféleképpen csökkentik. A géntechnikai mentesség azt hiszem, hogy ezt is kockáztatnánk. De kedvező dolog talán elsőletesre, hogyha egy ilyen megállapodás egyáltalán létrejöhetne, akkor az első fontos, az egy pozitív lista lenne, nem pedig egy negatív lista. Minden más szerződésnél tudjuk, hogy mit írunk alá. A TTIP-nél viszont mindig negatív listáról beszélünk, tehát bizonyos dolgokat kirekeztünk a megállapodás hatája alól, minden más benne van a TTIP-ben, én ezt egyáltalán nem tudom támogatni, és hogyha így néz ki ez a szerződés, akkor bizonyosan nem fog ez támogatást kapni. Elnök, kérem, hölgyeim és uraim, Szenra asszony. Nos, nagyon sok dolog már elhangzott, Tarabella úr részéről is egyetértek ezekkel. Röviden elmondanám, hogy támogatom azt, hogy blokkoljuk a tárgyalásokat, mert nem értek egyet azzal, hogy a multinacionális vállalatokat részesítsük ezáltal előnyben. Ugye itt tudjuk, hogy milyen kihatással járhat mindez a mezőgazdaságra, rendkívül kedvezőtlen hatással, de a környezetre gyakorolt hatása, lehetséges hatása sincs rendben ennek a TTP-nek. Az éghajlatra gyakorolt hatást is említhetem, vagy a közlekedésre, a hosszú távú közlekedésre gyakorolt hatásait. Tehát én mindenképpen ellenzem a TTIP-it ezen okok miatt. Elnök, köszönöm. 15 másodpercet takarított meg. Ki... Kedves kolléganő, kollégák! itt a konzervatívok és a liberálisak vélemény szerint csak nyertesei vannak Európában egy ilyen megalapodásnak. Hát ez szerintem elég naív. Tehát igazából ne adjuk fel a normáinkat. Tehát amit hallottunk, tehát hogyha az amerikaiakkal beszélünk, akkor ezt igazából nem fogják fel az amerikai élelmiszeripar fog itt nyomulni, hogy csökkentsük a normáinkat. Csökkenjen az élelmiszerbiztonsági színvonal. Ha nem maradunk kemények, akkor igazából itt felvizezik a szabályainkat. A mezőgazdaság igazából nem lesz a dolog nyertese. Néhány kereskedő vagy néhány nagy termelő lehet akik itt a nagy üzletben érdekeltek, de itt az európai termelők nem lesznek például nyertesének mondjuk a marhahús termelésnél, az biztos. És akkor még fizethetünk több támogatást az üzemeiknek. Tehát szerintem ez a realisztikus dolog azért legyen benne. Köszönöm szépen. DESZ képviselő. Köszönöm. Önök úr, szeretném aláhúzni, amit Herbert Dorfman már mondott, és még szeretném hozzáfűzni, hogy természetesen eh, ragaszkodnunk kell a normáinkhoz. Már többször utaltam rá, 2010. októberében a Mercosur esetén itt az Európai Parlamentben hoztunk egy határozatot, és a bizottságot felszólítottuk, hogy ilyen eh, esetekben a környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, szociális, minimális követelményi normáinkat nem adhatjuk fel. És 534 kolléga szavazta ezt meg. Az, a tárgyalások alapján ez kell, hogy képezze. De nem vagyok annyira pessimista, tehát hogyha az amerikaiakkal nem tudunk megállapodni, akkor kikkel tudunk? Dél-amerikaiakkal, indiaiakkal, kínaiakkal, Kubával? még az amerikaiak állnak hozzánk a legközelebb, és hogyha velük nem tudunk megalapodni, akkor mások fogják diktálni a feltételeket. Kína vagy India. Tehát szerintem mindenképpen támogatnunk kell a megalapodást, de megfelelő feltételekkel és előírásokkal. Köszönöm. Nagyon érdekes, Ropi Ačiū pirmininkė. E, manau, kad iš tikrųjų pagal pasisakymus ir pagal informaciją šiandien. Köszönöm. Ha figyelembe vesszük az eddig elhangzott véleményeket, nem derül ki egyértelműen ebből, hogy előnyös vagy hátrányos lesz ez a megállapodás. Vannak, akik nyerni fognak ebből, vannak, akik veszíteni, úgyhogy tisztázni kell, hogy kik lesznek a nyertesek, kik lesznek a vesztesek, és hogy milyen jellegű előnyökről beszélhetünk, úgyhogy ne siessünk nagyon előre. Hogan biztos úr a meghallgatásán azt mondta, hogy nem fogja feláldozni az európai szabványokat a GMO-k -ok oltárán. A múlt héten a parlament döntést hozott, és lehetővé tette a tagállamok számára, hogy GMO-kat engedélyezzenek. Tehát már most megnyitottuk a piacot a GMO-k előtt e-, európai országokban. Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás leginkább a gmo miatt veszélyes, úgyhogy egyszerűen küzdenünk kell, hogy megvédjük a szabályainkat. Bugovics kolléga. Köszönöm szépen. Az első előnye a megállapodásnak az, hogy nagyobb átláthatósággal kezeljük ezt, mint amikor korábban foglalkoztunk vele. Egyetértek azzal, hogy vannak ágazatok, amelyek számára ez előnyös lehet, akár még a mezőgazdaságon belül is, de azért sokan félünk, hogy bizonyos alágazatok a mezőgazdaságon belül hátrányos helyzetbe kerülhetnek. Pont most beszéltünk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról az előző napirendi pontban, és azt hiszem, hogy hasonló veszélyek leselkedhetnek. Oda kell figyelnünk arra, hogy ne álljon ellentétben a megállapodásban szereplő szöveg azzal, amit az Európai Unió az elmúlt 40 évben próbált elérni. Az a célja az Európai Uniónak, hogy jó minőségű, egészséges környezetben előállított élelmiszerrel rendelkezhessünk. És hát évtizedek óta ezt a rendszert építik és finanszírozzák az EU-ban, ezt nem lehet feladni a tárgyalások során. Köszönöm, elnök úr. Buda kolléga. Azt gondolom, hogy lehetőségként kell erre a megállapodásra néznünk, ami az orosz embargót illeti és a teipari problémákat. Nos, ezen túlmenően meg kell nézni, hogy milyen közös pontok vannak, és egyensúlyt kell kialakítani azért, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján megvédhessük a gazdákat. Tudom, hogy vannak kockázatok, merényleteket követnek el, de ettől még az élet folytatódik. Meg kell védenünk a szabványainkat, és mindig előre kell nézni, és előrefele kell mennünk. Eh, presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Hát itt azért élek a gyanúperrel, ami ezt a megállapodást illeti. Ezt már a lett miniszternek is elmondtam. Semmi átlátható nincs ebben. Az égvilágon semmi. De igazából már ez, ez a normális, és most már megint ez van. Ez mindig elkeserít, hiszen itt mindig nagyon igényesek voltunk, minden megállapodással kapcsolatban. Miért akarjuk ezt? Azért akarjuk, mert az Európában eladott termékek legyenek biztosak, minőségiek, legyenek környezetbarát módon termeltek, és így tovább, ezt akarjuk. És uh, igazából nem tudom, hogyha aláírnak egy ilyen megállapodást, akkor ebből mi lesz? Tehát szerintem ugyanannyira legyünk követelőzőek az Egyesült Államokkal szemben, mint ők követelőznek tőlünk. Vannak olyan gyakorlatok, amelyek nem megfelelőek. Tehát például a nyomon követhetőség. A nyomon, nyomon követhetőség is egy olyan dolog, amelyet követelnünk kell. Tehát én nagyon-nagyon erősen kételkedem ebben a dologban. És ami pedig a földrajzi eredetet illeti, védenünk kell. Tehát nagyon-nagyon kétkedek. Meg Guinness asszony, köszönöm a naív szót használta valaki az Európai Unióval szemben, de szerintem a előadóink nem naívak, nagyon tapasztalt emberek, és szerintem ők tudják védeni az európai mezőgazdaság érdekeit. A dolgot még nem zártuk le. Tárgyalunk, és vannak fenyegetések, és vannak lehetőségek. Amit meg kell vizsgálnunk, az, az egyensúly. Néha aggódom, hogy az emberek igazából nem akarják, hogy tárgyaljunk. Én egy kereskedő nemzetet képviselek. A kereskedő nagyon fontos a munkahelyek, a növekedés érdekében. Tehát végig kell vinnünk a tárgyalásokat, vannak fenyegető dolgok, de meg kell őriznünk a mi szintünket. De szerintem a két előadónk nagyon tapasztalt, és jó szerencsét, sok sikert kívánok nekik azok közé tartozom, akik euh, elviekben nem ellenzik a kereskedelmi megállapodásokat, de különösen ami ezt a kérdést illeti, sok kérdés felmerül bennem, mint más kollégáimban is. Hogyha mindkét szám, fél számára előnyös lehet a helyzet, akkor folytassuk a tárgyalást. De ahogy Heising ö, kolléga mondta, és egyetértek az aggájaival, nem szabad naívnak lennünk. És hogyha vannak olyan ágazatok, amelyek számára az előnyös lehet, ettől függetlenül nem meggyőződésem az, hogy a mi mezőgazdasági és gazdasági modellünket így meg lehet őrizni. A jelenlegi helyzetben túlságosan fontosnak tartom, hogy túlságosan komoly kérdések merülhetnek fel a megállapodással kapcsolatban. Folytassuk tehát az eljárás, de nem szabad engedni a követelményeinkből, és mindenképpen keményen kell eljárnunk. Tehát, hogyha semmi sem változik az ISDS-szel kapcsolatban, ahogy a Starabella kolléga mondta, akkor hogyan várhatjuk, hogy megállapodjunk? Elnök Herenc Garcia képviselőnek adom meg a szót. Yo creo que la palabra mágica es la... Nem, Nos, itt a kölcsönösségről beszéltünk, itt például a marha tenyésztés, a tyúk tenyésztés esetében, a köl, vagy a baromfi tenyésztés esetében a kölcsönösség azt jelenti, hogy ugyanazt követeljük. Ösztönözném de Castro urat, hogy védelmezze a gazdálkodónk érdekeit. A zöldség és a gyümölcs esetében a növényegészségügyi akadályok, az erőteljes bürokrácia lebontása a legfontosabb, amelyel szembesülnek az európai gazdálkodók, hogyha az USA-ba uhajtanak exportálni. Az USA nagyon szigorú ellenőrzéseket követel, amely ellenőrzéseket mi nem követeljük meg az USA beli gazdálkodókkal szemben. Tehát fontos, hogy a bizottság mindezt szem előtt tartsa. Természetesen az eredet megjelölések védelme nagyon fontos. Hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor mindenféleképpen előnyt jelentett mindez a mezőgazdaságunk számára. Elnök, köszönöm. A csak még 10 plusz percet biztosítanak számunkra. Egy percben jár úr kap szót. Nos, több optimizmus jó lenne, hogyha az őseinkkel őseinkre hallgatunk volna, akkor talán most még félnénk felszállni a vasúti kocsikba. Nos, teljes mértékben bízom a tárgyalást vezetőkben részünkről. Most ugye még csak az előzetes tervezetet kell majd benyújtani, és azt mindenkinek el kell olvasni, és majd aztán szavazunk nyitott vagyok a dokumentumok előtt, és harmad sorban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a kereskedelem mindenképpen jobb, mint a háborúzás, ez bizalmat teremt, tehát megéri elgondolkodni mindenről, hogy az USA-val egy kereskedelmi megállapodást hozzunk létre. Elgondolkodni mindenképpen megéri, és hogyha jó eredmény születik, akkor támogatom majd ezt az egyezményt. képviselő. All the committees of all those... Köszönöm. Az összes bizottság be fogja nyújtani saját véleményét. Mi fogjuk a legjobban megvédeni az európai mezőgazdaságot. Ez nem a végső jelentés, de amikor a végső jelentés elkészül, akkor legyenek a világ legjobb előadói, és hogyha meg lesz, akkor dönthetünk, hogy elfogadjuk-e, vagy nem fogadjuk-e. A bizottságnak nagyon tág mandátuma van, és az európaiak pedig látják, hogy mi történik. De igazából ez a mechanizmus megengedi, hogy változzanak a viszonyok. Tehát nem fogjuk tudni, megvédeni az európai mezőgazdaságot az alapján, amihez a bizottság mandátumot kapott, tehát nagyon-nagyon erősnek, defenzívnek kell lennünk. Jó lenne, ha olyan világban élnék, ahol mindenki győztes, de itt most mindenki vesztes. És szerintem ez egy olyan dolog, ami engem nagyon aggaszt, és nagyon aggasztja a választó polgárokat is a kerületemben. A legtöbb aggály azzal függ össze, hogy nem tudjuk, hogy mi van. Nem tudjuk, hogy miről tárgyalnak. Tehát írunk egy véleményt, hogy mit gondolunk erről, de igazából most nem tudom, hogy most miről van szó. Tehát, hogy most libamájról van szó, vagy kaviárról van szó. Hallottuk, hogy a marhahúsra kifoghatni a megállapodás Írországot. Ez például lehet, hogy katasztrofális módon fogja majd érinteni. Tehát szeretném megkérdezni, hogy hogy fognak például az én választókerületem polgárai profitálni ebből. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy głosy z sali. Mam prośbę, aby z taką samą determinacją... Úgy látom, hogy a hozzászólásoknak nem sikerült a végére érnünk. Javasolnám, hogy ugyanilyen erős véleményt képviseljünk a frakciókon belül is, nem csak itt a szakbizottságban. Ami a TTIP-re vonatkozó anyagokat illeti, kérem, ne feledkezzenek meg arról, hogy most már nem kezelik ezeket bizalmasan. Clark úr a bizottság részéről maximum 8 percben szólhat hozzá. Köszönöm, elnök úr. Annál sokkal rövidebb leszek. A bizottság elnöke Juncker úr azt mondta, hogy a TTIP fontos, hogy kiegyensúlyozott és észszerű megállapodás legyen. Kiegyensúlyozott, abban az értelemben, hogy vannak lehetőségek és vannak kockázatok is, ezek között egyensúlyt kell találni. Észszerű legyen, mert különösen a mezőgazdasági területen komolyosan, komolyan kényes kérdések felmerülnek, ezt ma délután is hallhattuk, a szarvasmarha ágazat és más ágazatok kapcsán nehéz lenne elképzelni ezen legérzékenyebb ágazatok és termékek liberalizációját a TTIP-en keresztül, úgyhogy egyensúlyt és észszerű eredményeket kell elérnünk. Több képviselő elmondta, hogy mik az érzékeny pontok, és az Európai Bizottság nagyon jól tudja, hogy melyek ezek, és komolyan dolgozunk azon, hogy biztosíthassuk, hogy ezen aggályokat bevonjuk és figyelembe vesszük a jövőbeni tárgyalásokba. Többen jogosan kiemelték, hogy vannak alapvető szabványok, szabályozási szintek, értékek, amelyekről nem szabad tárgyalni, amelyekből nem szabad engedni. Hogan biztos úr elmondta, hogy nem fogjuk feláldozni az európai szabványokat, ez vagy bármilyen más kereskedelmi megállapodás oltárán. Maga az Egyesült Államok képviselője, Froman úr is kiemelte, hogy a tárgyalás mindkét felének tiszteletben kell tartania a másik fél jogát arra, hogy magas szintű szabályozási kritériumokat, követelményeket határozzon meg. Tehát nem lesz itt semmilyen verseny az egyre alacsonyabb szintű szabályozás felé, nagyon magas szintű szabályokat hagyunk meg a mezőgazdasági területen is. És ez nagyon észszerű eljárás, hiszen hogyha a fogyasztók a világban az európai élelmiszerre gondolnak, akkor olyan élelmiszerre gondolnak, amely higiénikus, biztonságos, amelyet rendkívül jó minőségben állítottak elő, a lehető legmagasabb környezetvedelmi és állat jóléti szabványok alapján állítottak elő az európai mezőgazdaság és élelmiszergyártás az egész világon irigyelt, és semmiképpen nem fogjuk ezt veszélyeztetni sem a ttip sem semmilyen más megállapodással. Úgyhogy annyit mondanék még zárásként, hogy a célunk az, hogy kiegyensúlyozott és észszerű eredményt érjünk el a TTIP-en belül mindenhol, de különösen a mezőgazdaság területén, ahol valóban nyerhetünk, például a származási megjelöléssel kapcsolatban, a, és vannak persze érzékeny területek, a teipar és más terület, amelyeket meg kell védeni a jövőben. Köszönöm a figyelmet, elnök úr. Köszönöm. Tényleg nagyon rövid volt, kevesebb, mint a felszólalási ideje megengedte volna. Konkrét elemekre várunk. Azt hiszem, hogy az elvárásaink pont abba az irányba mutatnak, és ezt a képviselők el is mondták. Tehát akkor most a két előadó kap szót. És köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának hozzászólásaikért, kommentárjaikért, és természetesen köszönetet mondok Clark igazgató úrnak is. Úgy vélem, hogy néhány dolgot tisztázni kell különösen annak érdekében, hogy egy kicsit lenyugodjék ez a vita, mely persze konstruktív vita, ahogyan ez a bizottságunk szendéka is. Nos, a kereskedelmi megállapodások nem változtatnak a jogszabályainkon, tehát mindaz, amit jogszabályaink előírnak, ez nem vonódik kétségbe, nem kérdőjeleződik meg ezen kereskedelmi egyezmény által. Tehát semmiképpen sem sincs szó arról, hogy a standardjeinket ez a megállapodás veszélyeztetni, ahogy Ande Clark úr is elmondta. És persze a parlamentnek vétójoga van, erre is szeretnék emlékeztetni, tehát van ö, arra a lehetőségünk, hogy a folyamat végén megítéljük, értékeljük ezt a tárgyalási munkát, illetve ennek eredményét, és nagyon pontosan fogjuk majd megvizsgálni ö, ezt a dokumentumot, és ha nem ö, tetszik nekünk, akkor ellene szavazunk majd. Ö, egyes kollégák még a tárgyalás megkezdését sem óhajtják, nos azt hiszem ez egy olyan magatartás, amit én egész egyszerűen nem értek. Amikor Kanadával tárgyaltunk, hét hosszú év munkájába került, amíg ezek a tárgyalások lezárultak, és aztán megnéztük az eredményeket, láttuk, hogy ezek kedvezőek, tehát a megállapodás mellett szavaztunk. Ha itt viszont el sem kezdjük a munkát, akkor semmiképpen nem tudunk elképzelést kialakítani arról, hogy mindez kedvező vagy kedvezőtlen gazdálkodóink számára. Természetesen megpróbálunk egy olyan véleményt kialakítani majd a vitáink során, amely többségi támogatásra talál a szakbizottságunkban, és ezzel le is zártam, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Nikolson úr. Uh, köszönöm. Én se leszek sokkal hosszabb Üdvözlöm ezt a vitát. Tehát szerintem nem lenne túl jó azt mondanom, hogy nem osztom, mert osztok, osztom az agályokat, nagyon sok agályt osztok itt, de örülök a bizalomnak is, amelyet a tagok belém helyeznek, illetve Paulóba. Tehát még hosszú út van előttünk, még csak a dolgok kezdetén állunk. Néhányan eh, el se kezdenék ezt az utazást, azt tudom, de én úgy gondolom, hogy eh, legyen eh, meg ennyi bizalom közöttünk ebben a parlamentben, ebben a szakbizottságban, illetve Európában. Eldöntöttük, hogy ezen az úton haladunk, tovább megyünk, nincsenek illúzióink. Az Európai Parlament nem ez a szakbizottság fog dönteni. A parlamenté a végső döntés. És arra kell ügyelnünk. Mindenki megteheti a saját döntését, akkor, de addig azért még eléggé sok idő vár ránk. Tehát hosszú út áll előttünk, és később majd még visszatérünk ezzel a jelentéssel. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Akkor, hölgyeim és uraim, nagy, fontos partner, nagy piac, sok esély, de sok veszély is rejlik. Köszönöm a tolmácsoknak a túlórát, mindenkinek egy nagyon kellemes estét kívánok. Köszönöm ezt a hosszú, intenzív napot, nagyon sokat dolgoztunk, holnap pedig kilenckor folytatjuk.